Välkomna! Jó napot kívánok! Megkezdjük az ülést, köszöntöm Önöket. A napirend első pontja a napirend elfogadása. Egy módosításom van, ez pedig a holnapi szavazást illeti. az ügyeket, amelyet Jean Lambert és Sean Témes készített a, a társadalmi Social Inclusion, Social Security című ügyeket kezdjük a szavazást, és utána folytatjuk az eredeti rendben ha ezt sikerül elfogadni, akkor a napi rendet elfogadnak nyilvánítom. Ezután március második ülésünk jegyzőkönyvét kell elfogadni, a önöki a szó. E, elfogadottnak tekintjük. Két közleményem van, az egyik az, hogy az ülés sor, során e, az ülést e, a weben közvetítik, ezt követni lehet az interneten, ahogy a múltkori ülést is. Továbbá van egy dossziénk az ILO-ban tett látogatásról március 5-én, amely csak angolul elolvasható, de ez szerepel az önök anyagaiban. Ezek voltak az én közleményeim. Ha elfogadják, akkor tovább lépünk. Első napi rendi pontunk a 2010-es költségvetés. Itt van ma velünk a e, felelős előadó László, Súrján László, akit szeretettel köszöntünk. Súrján úr, öné a szó, megkezdheti a vitát. Uh, Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ez az önökkel megtett rövid találkozás, egy sorozatnak a része, amelyet jelentéstevőként minden szakbizottság ajtaján bekopogok, ahogy ezt múlt évben is megtette Jutta Haug. Ennek nagy jelentősége van annak érdekében, hogy közös megközelítést alkassunk a COB-ben, hiszen egyedül nem tudunk megbírkozni ezzel a feladattal, a, hanem kell a szakbizottságok egy, együttműködése. Önöknek nagy tudással rendelkeznek, ami nálunk a COVID nem áll rendelkezésre, és úgy, úgy döntöttünk, hogy fontos dolgokról együtt döntünk, hogy hova tegyük a pénzt, hogyan használjuk fel, és ehhez az önök együttműködése kell. Szintén tavaly történt az, hogy a költségvetési előadók leülnek a szakbizottságok költségvetési előadóival. Ez történt idén, januárban is először, és ez meg is métlődik majd áprilisban, annak ellenére, hogy pár kollégánk itt hagy minket, és másokkal kell őket helyettesíteni az év második felében de az év második felében nagyon elfoglaltak leszünk, hogy kiépítsük azokat a kapcsolatokat, amelyek eh, itt az első részben is szükségesek voltak. Az első új, újítás idén azok az útmutatások voltak a 2010-es költségvetéshez, ahogy önök is tudják, ezt eh, megvitatták és megszavazták eh, az első márciusi ülésen ez egy új jelenség az elmúlt évekhez képest. Tavaly áprilisban a plenárison vitatták meg a DBB előadás előtt. Egyértelmű, hogyha kicsit nevetséges arról beszélni, hogy mi mit képzelünk el, vagy milyen kívánságaink vannak a az egy e, val kapcsolatban egy héttel azelőtt, hogy azt a bizottságnak benyújtják. Most elnézést, leg, most legalább egy hónappal korábban tudjuk ezt e, végrehajtani, és ez így észszerűbb. Azonban számos nehézség eredt a felgyorsított eljárásból, ami szokatlan sebességgel folyt le. Miért is történt ez? Az önök szakbizottsága áldozata ennek a sebességnek, hiszen a módosítások benyújtásának határideje március 16-a volt, és kaptam egy levelet, um, leveletet a bizottság nevében az elnöktől arról, hogy mik az önök szakbizottságának legfontosabb szempontjai a következő évi költségvetést illetően. És ahogy mondtam, ki ez két eh, nappal a határidő után érkezett. És amikor elolvastam ezt a levelet, örültem én, hiszen az értékeléseim, lehet, hogy az értékeléseim nem helyesek, de az volt az én véleményem, hogy az az önök leveletének alapvető üzenete és a négy pont, az benne szerepelt a szövegben. Később kaptam egy másik levelet, amelyben az önök elnöke csalódottságát fejezte ki, hogy nem tükröztük a szakbizottság levelének tartalmát. Ez a magyarázat, hogy szóban nem, de tartalmilag többé-kevésbé egyértelműen tükrözte a szöveg. Eljárási szempontból lehetőség lenne, hogy szóbeli módosításként, előadóként beillesztem ezt a szöveget a miénkbe, de elnök úr, ez nem a tartalom ellen szól, nem az önök üzenetének tartalma ellen, viszont nem szeretnék, nem szeretné megszegni a szabályokat. Az útmutató mérete korlátozott, és még elméletileg a levelek is beleszámítanak, a betűk, elnézést, a betűket is megszámolják, és hogyha ilyen korlátok közé szorítanak minket, akkor az én becsléseim szerint ö, nem igazán ö, szívesen használtam fel ugyanazokat a szavakat, amelyek a levélben szerepeltek, de hadd tisztázom most önöknek, hogy önnek teljesen igaza van, és szilárdan el kell köteleznünk magunkat ebben az irányban. Ennek a válságnak van szociális vetülete is, és hogyha megfelelő üzenetet akarunk küldeni az európai polgároknak, akkor az üzenet az, hogy az Európai Unió, mint olyan, és különösen a parlament elkötelezett az iránt, hogy segítsen a problémákat megoldani. Nagyobb biztonságot szeretnénk teremteni az európai polgároknak, mert jelenleg nagy bizonytalanságban élnek, és nem, fogja, nem tudják, hogy mi történik majd a pénzükkel és az állásukkal. Hogyha tehetünk valamit a korlátozott eszközeinkkel ebben az irányban, akkor azt meg kell tennünk. És a források nem olyan korlátozottak. Persze, hogyha külön pénzekben gondolkodunk, akkor biztos vagyok abban, hogy önök is köve, figyelemmel követték az európai helyreállítási tervet, gazdaságélénkítési tervet. Van egy helyreállítási tervünk, amely 5 milliós értékű, amelyel azonnali probléma megoldásokat lehet alkalmazni, de az azonnal azt jelenti, hogy néhány év múlva a széndiokszidot el tudjuk temetni, föld alá tudjuk temetni, ez egy problémás kérdés, és ez azt jelenti, hogy tanács nem képes, vagy ne, nem kész arra, hogy külön pénzeket juttasson, és ezért az előadó élesebb célmegjelöléssel próbál haladni, pontosabban elemezzük azt, hogy a múltban a különböző tételeket hogyan kötötték el, azaz, hogy mi volt a program megvalósítása. És ezek a tételek, amelyeket jól megvalósítottak, ezek, ha szükséges, több része, részt kaphatnak, és amelyeket alul teljesítettek nem csak egy évben, hanem a következőben is, ezek a tételeknek szenvedniük kell a következményeket a, az előadó, azaz vár a szakbizottságok tanácsaira ebben a kérdésben. A legutóbbi értékelések szerint az önök szakbizottságban az önöket érték, érintő tételekben nagyon jól teljesítettek. Önök jó helyzetben vannak, de amikor egyes tételeket alul teljesítettek, egyes sorokat, a, mi azt a Költségvetési Bizottságban nem tudjuk ellen, e, elemezni, miért történt így, de önök lehet, hogy tudják, hogy ezek a tételeket miért teljesítették alul. Lehet, hogy jó oka van. Ha nincs jó oka, akkor vissza kell venni ezeket a tételeket, ezeket a sorokat, de ha nem, szóval ezt nem egy mechanikus módon kívánjuk végrehajtani. Elnök úr, végül is nem szeretném túl sokáig pazarolni az önök idejét, szeretném megemlíteni, hogy időközben előkészítettük a második munkadokumentumot, amelyet, amelyet a Költségvetési Szakbizottság ma vitat meg, és ebben van egy melléklet, amelyben megpróbáljuk meghatározni, hogy mely tételek tartoznak a biztonságteremtés programjához, az állampolgárok biztonságának megteremtéséhez. Ön, az önök költségvetési előadójának elküldöm ezt a munkadokumentumot, és tanácsot kérek, hogy vajon az önök benyomása szerint vajon más tételek, sorok is tartoznak-e ide, mert ezt a jegyzéket aztán fel akarom használni a, az őszi költségvetési módosítás alkalmával. Várom tehát az önök kérdéseit és tanácsait. Köszönöm. Önök, köszönöm, Súrján úr. Azon képviselők, akik nem tudják, elmondom, hogy a koordinári ülésen február 10 én úgy döntöttünk, hogy én írok egy levelet elnöki minőségemben a költségvetési előadónak. Ennek az az oka, hogy megváltozott a helyzet eh, a jelenlegi gazdasági helyzetben, eh, amely súlyosan eh, érinti a foglalkoztatást. Kiemeltem többek között a globalizációs alapot, a szociális alapot, a további képzések szükségességét, valamit a fokozódó szegénység elleni harcot. Ezt a levelet elküldtem február 18-án azzal az üzenettel, hogy ezeket a szempontokat prioritizálni kell a jelenlegi helyzetben. Ez nem is változott azóta, hiszen a helyzet sem változott. Ez csak, ezzel csak tájékoztatni szeretném önöket, hogy a koordinátorok velem együtt miről határoztak amely meg is tette, tettünk. Átadom a szót Őri úrnak, és aztán jön jön úrnak. Őri úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Bár egy nagyon sajátos évben vagyunk, választási évben vagyunk, ami egy kicsit megbontja a szokásos menetrendet. Talán először érdemes lenne néhány mondatot szólni arról, hogy hogy, hogy is tudjuk ütemezni a munkánkat. Végül is tudomásul kell venni, hogy igen, feszített tempóban leszünk kénytelenek dolgozni, és számolnunk kell azzal is, hogy nyilván a választási időszak miatt néhányan velünk maradnak, mások, mások, mások folytatják a munkájukat, tehát lesznek személyi változások is a bizottságban. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés a költségvetés készítői részéről, hogy amilyen hamar csak lehet, kezdjünk el dolgozni. Ennek a jegyében történt az a levél is, amit elnök úr írt, ami egyébként teljes mértékben megfelel azoknak a prioritásoknak, amelyet magam is megfogalmaztam. mindenféleképpen azt gondolom hogy, célszerű a shadow raportőrökkel minél hamarabb leülnünk. én azt javaslom hogy május első hetében strasbourgban keressünk egy időpontot és egyeztessük pontosan a a prioritásainkat. Azt hiszem, hogy nagyjából, nagyjából szinkronban leszünk egymással, de ha ezt megtesszük, akkor még a májusi plenáris hét végére össze tudunk álltani egy olyan szöveget amit le tudunk adni a nyomdába, le tudunk adni fordtásra és akkor elérhetjük azt az augusztus várhatóan augusztus közepe augusztus sixteen seventeen e körüli időpontot ameddig a módostó indtványokat be lehet tenni. Én tehát azt javaslom a shadow raportőröknek, hogy dolgozzunk együtt intenzíven, találkozunk május elején, és a májusi Strasburgi héten próbáljuk meg összerakni azt a javaslatot, amelyet továbbíthatunk a megfelelő határidőben. Azért talán érdemes fölrtam itt magamnak néhány dolgot hogy megkérdezzük surján úrtól hogy vajon miért gy történt azt hiszem hogy végül is erre válaszolt és hogyha jól értem a szavait akkor nyitottságot mutat abban a tekintetben hogy magunk is ha kell súlyozzuk pontostsuk az e-, egyes tételeket bár még nem kaptam meg tőle hivatalosan de láttam azt a mellékletet amiről beszél ahol rögtön találtam is néhány olyan pontot amelyet azt gondolom hogy kifogásolni fogunk úgyhogy a jelentéstevő úrnak is csak mondom hogy arra törekszünk hogy szorosan együttműködjünk vele úgyhogy ezt meg is fogjuk tenni. az öt prioritás amit megfogalmaztunk és amelyet az elnök úr is átküldött surján úrnak sajnálatos módon ezek szerint egy kicsit késve az egyik nyilván evidencia és magától értetődik hogy valamilyen módon reagálnunk kell a gazdasági válságra hisz a gazdasági válság nyilvánvalóan számos munkahely megszűnését remélhetőleg csak átmeneti de megszűnését jelenti és ehhez pénzeszközöket kell rendelnünk hogy ezt a folyamatot valamilyen módon megakasztjuk illetve új munkahelyek létrehozását támogathassuk. ehhez kapcsolódik konkrétan az európai globalizációs alapnak a kérdése. Mi itt azt javasoljuk, és hát hogy a következő napi rendi pontban egy erről szóló jelentés is kitér erre, hogy a jelenlegi 500 millió eurót 1 milliárd euróra növeljük. Ebben vita van még egyelőre a, a bizottság és közöttünk is, de változatlanul úgy látjuk, hogy erre szükség lesz. Ugyanígy ajánlatosnak tartanánk az európai szociális alap forrásainak egy részét hogy lehet hatékonyabban és közvetlenebbül munkahelyteremtésre illetve a szociális szférában, szociális tekintetben elszenvedett hátrányoknak az enyhtésére tompítására használni. Én ebben a bizonyos mellékletben ott némi csökkenést vélek felfedezni a szociális alap tekintetében. Ez nem tűnik teljesen indokoltnak, de nyilván erről fogunk majd még beszélni ugyangy a képzéssel átképzéssel szakképzéssel kapcsolatos kiadásokra azt gondoljuk, hogy többet kell fordítani, hisz ezek kulcsterületei lesznek annak az időszaknak, amely előttünk van, és amelyiket talán úgy elemezhetnénk, hogy a primer válságkezelés után meg kell találnunk azt az utat, amelyik a válságból kifelé a jövő lehetősége és a jövő gazdasága felé mutat. És végül utolsó sorban, amit amit nem nagyon látunk vissza az irányelvekben de azt gondoljuk hogy sajnálatos módon ennek a mostani válságnak lesznek valódi vesztesei is sajnálatos módon igen nagy számban tehát az hogy kiemelt figyelmet kapjon a two thousand and ten es költségvetési tervezés eljárása során a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc, és ez megjelenjen mm, konkrét sorokban, pénzekben is, azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen, hisz ez most túl a, a szolidaritáson, melyet magunk valamennyien vallunk, azt gondolom, hogy a jelenlegi nehéz idők különösen fontossá teszik. Tehát körülbelül ezek azok a prioritások, amikben gondolkodunk abból a tényből hogy elnök úr szinte változatlan formában ezeket tovább is küldte azt gondolom hogy nagyjából a konszenzus felé haladunk majd itt a bizottságban de nyilvánvalóan lehetnek súlypontokban egyes politikai csoportoknak fontosabb kevésbé fontosabb súlyosabb részei na ez az amire azt javaslom hogy üljünk le beszéljük és akkor megyünk tovább. jó hr hogyha a pénzügyi bizottság előadója is nyitottságot mutat ebbe az irányban. Használjuk ki a, a lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ebben a pillanatban ennyi elég, hisz most készült el maga a munkadokumentum is, aminek alapján konkrétabban bele tudunk mélyedni a témában. Eddig a súlypontokra koncentráltunk, ez és a, a munkadokumentum képezi a további munka alapját. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Karl Jöns következik. Köszönöm, elnök úr. Őri úrral csak egyet tudok érteni. Nagyon bizakodó vagyok, hogy most, miután ez a nagy válság kialakult, a készség is nagyobb lesz, hogy a szakbizottság hajlandók legyenek együttműködni. Ennek ellenére hangsúlyozni kívánom újra, hogy több pénz, több pénz, több pénz, ismerjük ezt a vitát, ez nagyon nehéz lesz ennek ellenére. Minden esetre igenis a rendelkezésre álló források összehangolása nagyon fontos lesz, hogy a szociális kirekesztés elleni fellépés, képzés érdekében lehet többet költeni az új munkahelyek teremtése érdekében, de nagyon fontos számomra az is, hogy új programokat, amelyeket eh, kísérleti projekteken keresztül akarunk bevezetni, mint például képzési programok eh, az ipari tanulók számára, nos, hát ezeket kell tovább duzzasztani, tovább fejleszteni. Egy kicsit sajnálom, mert azt hallottam ki eh, a jelentős készítőjének szavaiból, hogy nagy súlyt helyeznek a biztonsági rendszerek eh, kiépítésére, fejlesztésére. Azt gondolom, ez egy érdekes történet az általános biztonság itt Európában, de azért a szociális biztonságra kell különös figyelmet fordítani ilyen időszakban, és hát más területeken inkább próbáljunk elvonni bizonyos eszközöket, mint sem itt. Köszönöm szépen! Köszönöm, Stephen Hughes következik. Thanks, I'd like to echo what, uh, Köszönöm. Visszhangoznám azt, amit Csaba elmondott. Nagyon jelentős üzenetet közvetít ez, amit nem csak, hogy mi nem őt értettünk, de a Költségvetési Bizottság sem válaszolt a mi javaslatainkra nagyon sokan mások sem értik azt, hogy az Európai Unió nem, nem reagál ezekre a súlyos fejleményekre, Amit a módosításokban meg kell néznünk, az a következő. A munkahelyek megtartásának fontossága. Amikor Stockholmban jártunk néhány héttel ezelőtt, Jan, e, akkor hangzott el az a hír, hogy az acéliparban 20%-os elbocsátás várható, és 20%-os e, munkaidőcsökkentés és 20%-os bércsökkentés, és ezt úgynevezett Smart Working Plannek nevezték el okos munkaerőtervezésnek. Nem csak a globalizációs alapban, de az egyéb struktúrás alapokban is segítségével tudjuk elkerülni azt, hogy az emberek hosszú távra munkanélkülivé váljanak, és a szakképzettségük elkopjon a válság alatt. Remélem, hogy ezt be tudjuk iktatni a módosításokba, megjegyzések formájában, és remélem, hogy a, az előadó e, felvállalja ezt az üzenetet, amire válaszolnia kell majd. Köszönöm szépen. Más nem két szót. Szeretném aláhúzni e, annak mindenki nevében, aki hozzászólt, hogy amit a levében is elmondtam, hogy e, nagyon Furcsa az, hogyha mi az Európai Unióban mi nem reagálunk az emberek igényeire és válaszolunk az ő érzelmeikre. A munkaerőválság jelentős problémát teremt, tehát mindent meg kell tennünk, ami módunkban áll, hogy különböző módon kezeljük ennek a válságnak a következményeit az egyik, hogy az emberek nem veszik el a munkájukat, és a másik az, hogy megfelelően irányítjuk a konjunktúrát, hogyha ez e, elindul. Mindent fel kell használnunk, ami rendelkezésünk, nem használtuk fel a képzési lehetőségeket. Sokakan azt mondták, hogy nem volt erre idő, nem lehet rövid távon ebből hasznot húzni, se hosszú távon ezt figyelembe kell venni a költségvetés tervezetben. Ezt a, ezzel a jelen átadnám a szót Súrján úrnak, hogy zárja le a vitát. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nem szeretnék provokatív lenni, azt hiszem, hogy a vita az folytatódni fog a jövőben is, de azért szeretnék megjegyzést tenni azokra, amiket hallottunk. Először is a Kopinak a weboldalán a kettes munkadokumentumot már megtalálhatják, és ebben Biztonság az európai állampolgárok számára című részben a következőket mondunk. Először is az a világgazdasági válságra választ kell találni. Tehát a biztonság az tulajdonképpen egy átfogó fogalom, amely e, a legfontosabb e, dolgokat felsorolja, és itt elsősorban a teremtésről és a KKV-knek a támogatásáról van szó. Elnök úr, nagyon fontos, amit ön mondott. Tehát, hogy nem csak a globalizációs alkalmazkodási alap, azt hiszem ön mondta ezt, hanem a kohéziós politika maga is, a regionális fejlesztési alap is mind nagyon jelentős szerepet játszik. Hogyha ezt a e, pénzt a GDP növekedésére és a munkahelyek létrehozására használnánk koncentráltan, akkor a helyzet sokkal jobban lenne. Ez nem azt jelenti, hogy több pénz kell, hanem hogy jobban célzottan kell felhasználni ezeket az összegeket. Ez a tagállamoknak a kezében van, de nekünk be kell folyásolni azt, hogy hogyan kezdik, költik el ezeket az összegeket az európai állampolgárok számára. Ezeket célzottan kell, megfelelően kell megtenni, különben nem sikerül megoldani ezeket a problémákat. Emlékezték többen is a kísérleti projekteknek a kérdéseket, ezért nagyon hálás vagyok. Ez benne van az intézményközi megállapodásban, tehát hogy a parlamentnek kötelessége a tervezett úttörő kísérleti projekteknek a fő üzeneteit összefoglalni, és ezt átküldeni a bizottsághoz, méghozzá a nyári időszak előtt. Ezt nem lesz könnyű megtenni az a választási évben, de hogyha ennek a bizottságnak magának van egy ilyen kísérleti projekt terve, vagy a különböző képviselőknek, akkor kérem szépen ezt küldjék el nekem, én összegyűjtöm és elküldöm a bizottságnak, ugyanis ez a titka pontosan annak, hogy hogy lehet ezeket a kísérleti projekteket később kezelni. Tehát nekünk végrehajtási kötelezettségünk van, és aztán eldönthetjük majd, hogy mikor szavazzuk meg ennek a költségvetését. Ezért ez nagyon fontos, hogy most történjen meg. Aztán szeretném megemlíteni, ahogy már Csaba is tette, hogy eljött az ideje annak, hogy az 500 milliót 1 milliárdra, 1 milliárdra növeljék. E, az első évben kevesebb, mint 4%-ot használtak fel, a második évben kevesebb, mint 10%-ot. 2009-ben nem könnyű még el, megmondani, hogy mennyi lesz. Úgy tűnik, hogy növekszik, de nagyon is e, többen, mint az 500 e, millió. 500 ezer 500 millió. Én harcolni fogok a többi pénzért, de el fogjuk veszteni. Ennél fontosabb, hogy az iránymutatásokban azt mondtam, hogy változtassuk meg a globalizációs alkalmazkodási alapnak a szabály, szabályait, hogy könnyebben felhasználható legyen. És ez megtehető. Amikor felhasználtuk a pénzeket, akkor lehet elkezdeni, megpróbálni, hogy többet kapjunk. Különben arra számolhatunk, hogy mivel a tagállamokban is vannak problémák, és a tanács sosem volt nagyon nagy lelkű a pénzek kiosztásában, most még súlyosabban ellene vannak ennek, tehát hogy több pénzt szálljanak erre, ezért ez problémás. Végül pedig az együttműködésről önökkel kapcsolatban, tehát hogy ez milyen síma számomra, számomra. Az iránymutatásból szeretnék itt most utalni, idézni, amit önök megszavaztak tehát, hogy a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban a munkahelyekre, a kohézióra és a többi való hatását illetően a strukturális alapoknak a jobb végrehajtása különleges figyelmet igényel, különösen a szociális kohézió kérdése. és pedig azért, hogy a munkahely elvesztés hatásaival szemben használjunk, harcoljunk, és hogy új munkahelyeket próbáljunk teremteni. És itt én is emléksz, említem a globalizációs alkalmazkodási alapot. Tehát kérem szépen olvassák el ezt a második munkadokumentumot, és akkor láthatják, hogy a különböző tételeknek milyen listáját állítottunk föl, ez azt tükrözi, hogy mik fontosak számunkra. Köszönöm szépen elnök úr a meghívást, és remélem, hogy az együttműködés eh, a jövőben is hasznos lesz. Végül pedig utolsó megjegyzésem eh, a határidő a módosítók benyújtására szeptember 9-én 12 óra. Ez a bizottságnak az időpontja a különböző képviselőknek egy héttel hamarabb kell benyújtani a módosításokat, tehát amikor visszajönnek a nyári szabadságról, amikor még csak keresik a helyüket a parlamentben, az nem a megfelelő idő ezeknek a kidolgozására, tehát ezért megfelelő módosításokat kell kidolgozni a bizottság számára, azért, hogy ez lökést adjon ennek a munkának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Öm, folytatjuk az együttműködést. Hadd tájékoztassam önöket egy dologról. Tény, hogy a globalizációs alapot nagyon kis körben használták fel. Több dologról van itt szó. Több dolgot használtak fel egészen más gazdasági helyzetben. A listánkon a következő ügy a globalizációs alap felhasználására szóló rendeset módosítása. Egy teljesen új helyzetben, amelybe most kerültünk, ezt nem használhatjuk fel évként a költségvetés, az, az, az globalizációs alap fokozott felhasználását, hanem inkább arra a célokra, amiket most beszéltünk meg, de ahogy mondtam, köszönöm szépen a bemutatót, folytatjuk az együttműködést a Költségvetési Szakbizottsággal, ezzel a témában folytatott vitát lezárom. Most következik, amit mondtam, mégpedig a 1927. 2006-os Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló rendelet módosítása. Előadó Stauner asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Miután elmúlt héten Strasbourgban az árnyék előadókkal tárgyaltam, azt a javaslatot terjesztettem elő, és ez látszik, és egyébként a voting listemen is, hogy eh, módosítási indítványaimnak többségét visszavontam, több mint 20-at vontam vissza végül is, eh, ami azt jelenti, hogy három-négy fontos pontra koncentrálunk hogy az egészet a lehető leggyorsabban tudjuk végigvinni. Abban egyetértés alakult ki véleményem szerint a tárgyalások során elmúlt héten, hogy éppen azért, mert a globalizációs alapot hatékonyan kívánjuk felhasználni, bizonyos módosításokat igenis el fogunk végezni, és ezt nem halogatjuk, hanem most meg kell csinálni. Ezért aztán azt mondhatom, hogy ezt a vonalat, mi szerint minden további nélkül hozzájárulunk a bizottsági javaslathoz, a gyakorlatiasság és a hatékonyság okánál fogva nem tudom elfogadni. Nem tudok ehhez csak úgy hozzájárulni. Na, ami ezt a három-négy pontot illeti, amire én javaslatot teszek, azt mondom, hogy ezekre koncentráljunk. Abban bízom egyébként, hogy ez az önök hozzájárulását megkapja. Egyrészt az egyik követelmény az, hogy általányt alkossunk 20%-ban nem hasonlóan, hanem pont úgy, mint az ISF esetében. Emlékszem még Jönc kolléganő jelentésére. Frakcióként mi akkor ezt megszavaztuk, és szerintem ezt az EGF-ben is be kéne vezetni ebben a globalizációs alapban. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a végrehajtás könnyebb legyen. Nyilván belátják önök is, hogy ez így működőképes. Én minden további nélkül el tudom fogadni, szerintem önök is el tudják. Tegyék meg, kéne. Ez a 47-es módosító indítvány lenne, ez pontosan megfelel az ISF-nek. ugyanígy szeretnék eljárni, hogy az EGF, ESF hasonlósága megvan, hogy a kettő szoros kapcsolatban áll az EGF gyakorlatilag abból, ami az ESF-ből marad, abból él. Hát, hogy most ez jó-e vagy nem, ezt nem is akarom eldönteni. Minden esetre a két nagy támogatási alap szorosan egy összefügg. A társfinanszírozás mértékében is az ESF-ből kellene kiindulni, vagyis én kész vagyok a 75%-hoz hozzájárulni, amit a bizottság javasolt, és a bizottsági finanszírozást jelenteni, és egy néhány kolléga ezt látja szükségesnek. Azt gondolom ez is az egyszerűsítés érdekét szolgálja, és hogy a tagállamok most ne kelljen, hogy újabb és újabb támogatási mintákkal foglalkozzanak, hát a szociális területen a támogatási programok azok legyenek viszonylag egységesek. Egyetértek a 43-as módosító indítányjal, Schröter kolléganő, ez a hatásvizsgálatot nézi meg, nyilvánvaló a bizottságnak el kell készítenie a hatásvizsgálatot, egyet tértek az 51-es módosító indítványa, és ezt a liberálisok, Kocsilog a kolléga, vagy mindesetre a liberális frakciótól jött, tehát, hogy a munkavállalóknak pluszban adjuk oda ezeket a forrásokat, tehát pluszban ahhoz képest, amelyek most a nemzeti költségvetésekben már szerepelnek, ahhoz képest pluszban jöjjön ez. Itt arról van szó, hogy lehetőleg sokat lehessen a munkavállalóknak adni. És nem tudom, nekem is van egy módosító indítványom, ahhoz is persze hozzájárulok. A 45-ös és 35-ös módosító indítvány Schröter kolléganőtől. A, a technikai segítség nyújtása, ne különítsünk el összegeket mert azt akarjuk, hogy azok kapják meg teljes mértékben a pénzeket, akiket megnevezünk a címben, tehát a munkavállalókról van szó, és a bizottság tevékenységét ebből ne finanszírozzuk. Lényegében tehát erről van szó, láthatják, hogy három, pontosabban négy lényegi pontra koncentráltam. Abban bízom, hogy a szakbizottság valamennyi tagja ezt el tudja így fogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Többen kértek szót először is. nálanyó Escobar úr, és aztán Isenius. Parancsoljon. Sí, muchas gracias, presidente. <clears throat> Muy brevemente, yo en primer lugar... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani Gabriel Staunernak az elvégzett munkáért, és a vissza, a módosító indítványok visszavonása is bizonyítja, hogy rugalmas politikai szempontból szerintem érdemes erre külön rámutatni. Ez egy nagyon fontos megközelítés, munka megközelítés, munka módszer nála, hogy erre kész. Most pedig nézzük meg a tartalmi vetületeket. Miről is van szó? Rendkívüli helyzet alakult ki, és a bizottság kivételes intézkedésként egy korábbi instrumentum módosításához járult hozzá. Vagyis ez egy nagyon különleges helyzet, ez tényleg nem vethető össze a normális helyzettel, és az ezzel együtt járó reformok nem csak gazdasági, hanem politikai jelentőséggel is bírnak. Éppen ezért támogatom az Európai Bizottság szövegét, abban bízom, hogy ebben lesz egy politikai felelősségünk, sőt van, és ez éppen az, hogy a témát a lehető leggyorsabban próbáljuk lezárni, és ezt követően első olvasatban tudjuk elfogadni ezt az anyagot. Hiszen az világosan látható, hogy az indítványok nem csak a polgárok javát szolgálják a válságkezelésben, hanem arról van szó, hogy nekünk is bizonyítanunk van a kollégák nagy részében, hogy rendelkezünk a politikai felelősséggel. Nyilván vannak témák, amelyeket meg lehet vitatni, amelyek súlyosak, de akkor ezekre kell koncentrálni. Minden esetre a lényeg az, hogy most nem menjünk az apró részletekbe bele, mert azt kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk a gyors cselekvésre, a helyes cselekvésre. Ezért azt gondolom az Európai Bizottság szövegét úgy kéne támogatni, ahogyan itt van végül is. Azokkal sem értek egyet, akik azt mondják, hogy most a szöveget még egyszer bővítsük ki, hasonlók. Hát őszintén szólva, nem gondolom, hogy szélesebb körben kéne alkalmazhatóvá tenni ezt az alapot. Úgy kell hagyni, hogy az Európai Bizottság ezt javasolta. Persze mindig van két-három dolog, de ha a frakciók egyet tudnak érteni, akkor mondjuk ki, hogy itt ezt módosítjuk. A lényeg azonban az, hogy igyekezzünk konszenzuskésznek lenni, mert az eredmény elérése a fontos, hiszen a polgárok érdeke most ezt kívánja. Azt gondolom, hogy különben nagyon nehéz lenne a választópolgárok felé közvetíteni, hogy mi miért nem haladunk itt. Hogy csak azért, mert még tovább finomítanánk, részleteznénk a dolgokat, és a szociális alapból még vannak eszközök, amelyeket két éve nem használtak fel, Mm, ezek eh, most már eh, ott nem is használhatok fel minden további nélkül, és akkor még elkezdjünk eh, sorompókat felállítani, hát ez nem lenne egy szerencsés dolog, nem hiszem, hogy jól jönnénk ki ebből. Minden esetre, elnök úr, a lehető leggyorsabban meg kell oldani ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Jősz úr, és utána Uganovics asszony. Uh, Köszönöm szépen. Sajnos az jelentéstevő nem tud itt lenni ma délután, ezért én beszélek. Világos az álláspontunk, már a kezdetektől fogva is ilyen volt. jean nem nyújtott be módosításokat, mert úgy gondoljuk, hogy ahogy Escobar is, úr is mondott, mondta, minél gyorsabban el kell ezeket fogadnunk, és az első olvasatban nem szeretnénk akadályokat akasz, a, a, a, jelenteni. Tehát szeretnénk, hogy a csütörtökön eh, sikerül már az első találkozón eh, úgy előállni, hogy a tanácsnak nem nyújtunk be új módosításokat. Köszönöm, Juk Nevics, és aztán Busi Mátyú. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérni a technikusoktól, hogy a litván fordítást, tolmácsolást nézzék meg, mert technikai problémák vannak. Szeretném megköszönni a jelentéstevének, hogy ilyen rugalmasan tekinti ezt a helyzetet. Neheznek tűnt korábban a kompromisszum, de most úgy látom, hogy egyre többen támogatják azt, hogy konszenzust érjünk el. És pedig, hogy támogassuk a bizottságnak a javaslatát. Azt hiszem, a fő kérdésekre kell koncentrálni, ahogy ezt a kollégák is mondták, tehát arra, hogy a jelenlegi helyzetre megoldást találjunk. Ugyanis ez a helyzet nagyon különleges, és hogyha nem reagálunk, akkor nehéz lesz ezt megmagyarázni a szavazóknak, akik azt várják tőlünk, hogy támogatjuk őket, tehát nem csak a kormány, hanem a parlament és a bizottság is. Szeretném megköszönni a bizottságnak a gyors munkát, és Jorgensen úrnak is megköszönöm, akivel én találkoztam, és aki elmondta, hogy a tanácsban sikeresen folynak a tárgyalások, és legtöbben megértik, hogy mennyire fontosak ezek az alapok. Tehát ezért azt mondom, hogy a gyors munka, a gyors reagálás a leg, jelenlegi helyzetre a legfontosabb. Azt hiszem, hogy a nézetkülönbségek nem fontosak, és ezért nem kell ezekre pazarolni az időt. Stauner asszony Én részt vettem az árnyék jelentéstevő, nem tudtam részt venni az árnyék jelentéstevőknek az ülésén Strasbourgban, de az e-maileken keresztül úgy értettem, hogy a frakcióm támogatja a jelenlegi szöveget. Tehát szeretném, hogyha a többi frakció is ilyen rugalmasan állna hozzá a kérdéshez. Szeretnék reagálni a költségvetési jelentéstevőnek a javaslatára, és pedig amikor azt mondta, hogy a globalizációs alkalmazkodási alapot nem használták meg megfelelően. Azt mondta, hogy az nem érdekes, hogy az első-második évben mennyit használtak föl, hanem az fontos, hogy hogyan használták föl őket. És amikor a tagállamok kérelmeit elemezzük, és azt látjuk, a, hogy az alapok, amelyek szolidaritást nyújtanak azoknak az embereknek, akik elvesztették a munkahelyüket, azt figyelembe kell venni. Tehát a fontos az, hogy hatékonyan használják fel az alapokat. Az eljárások bonyolultak, ezért nehézé teszi ezt a munkát. Szeretném megköszönni a bizottságnak e, azt, amit Jörgenzen úr is említett, hogy a különböző osztályok között a, a, az eljárások folyamatosan ö, e, ö, e, történnek azért, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Tehát ne vesztegessük el az időt. sokszor elhalasztjuk a döntéseinket, pedig gyorsan kell reagálnunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm. Bosil Matthews és utána az a e Ferreira. Felipe a szó. Köszönöm, elnök úr. Rövid hozzászállásomat azzal kezdeném, hogy Egyetértek azzal, amit Eszkobár úr mondott, nem akarunk késlekedést. Első olvasati megegyezést szeretnénk elérni konszenzussal. Ez nem azt jelenti azonban, hogy nem kell támogatnunk néhány módosítást, amely egyébként előre vinné az anyagot. Az a tény, hogy az előadó visszavonta a módosítás zömét, azt tükrözi, hogy néhányban elég a módosításokat megfogalmazni. Mi csoportként támogatjuk a módosításokat az, az ALDE részéről, és reméljük, hogy a mi módosításainkat is támogatni fogják. Nem szeretnénk késlekedéseket elérni, azt szeretnénk elérni, hogyha az első, hogyha az első olvasati eljárás nem, nem itt a parlamenten, az nem azt jelenti, hogy nem kell meg, meg, megvitatni a parlamenttel, de hogyha ez azt jelenti, hogy van néhány dolog, amit meg kell vitatnunk. Vannak dolgok, amelyeket meg lehet vitatni, de ahhoz, hogy az első olvasati eljárás átmenjen, anélkül, hogy a parlament semmiféle véleményt nem mondott el, az kicsit szokatlan lenne. Nem akarunk késlekedést, konszenzus szeretnénk elérni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök Ferreira, és aztán Schröter asszony következik. Uh, dear Chair, dear colleagues and friends, uh, I want... Kedves elnök úr és barátaim, csak gratulálni szeretnék az előadónknak, Gabriele Staunernek, a 75%-os támogatásért. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök. Ezután Schröter asszony, és után Hel Helmut asszony. Ja, vielen Dank. Um, ich möchte... Ähm, Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Stauner asszony azt tükrözte itt, amiben majd héten megegyeztünk az árnyék jelentős tevők azt szeretnék látni, hogy hatékonyan használják fel ezeket az összegeket, tehát hogy a lényeges dolgokra koncentrálnak, és ezt mi is támogatjuk, tehát a mi frakciónk is. A 75 ot illetően, ugye említettük, hogy a plenárison jelentős előrelépést kell elérni, hogyha azt akarjuk, hogy a szociális alap jobban működjön. Tehát az preambulum bekezdéssel kapcsolatos módosításokban mi Endre hívtuk el fel a figyelmet, tehát hogy ezt fontos megtenni. Tehát támogatjuk az összes többi pontot, amelyet ön is felvázolt itt. és köszönjük, hogy bizonyos pontokat visszavont, és hogy a szavazási listát is szállította. Tehát a lényeg az, hogy a, ezek az alapok hatékonyan működjenek. Roger Helmer. Roger Helmer következik. Köszönöm, Köszönöm szépen. I've been listening to this debate. Be kell vallanom, hogy egyre inkább az az érzésem itt a vita hallgatása során, mint hogyha nem a valóságban élnénk. Azt mondják a kollégák, hogy az európai állampolgárák várják a támogatásunkat, és hogy nem fogják megérteni, hogyha nem reagálunk a szükségletésekre. Én négy millió embert képviselek, és egyikük sem mondta ezt, hogy erre várnak tőlünk. Nem mondták azt, hogy nem értik meg, hogyha mi nem reagálunk. Ezek az alapok, amikről beszélünk, tehát a és alkalmazkodás támogatás alap elegendő összeget tartalmaz, de a gazdasági válság méretét illetően ez tulajdonképpen kevés a tagállamok lépéseithez képest azt az összeget, illetően amelyet a képzések, a foglalkoztatás, munkahelyek elvesztése, stb. stb. és az adóintézkedésekhez képest. Tehát itt az összeg az tulajdonképpen elhanyagolható, amiről itt beszélünk. És ezért nagyon meglep, hogy mennyire a saját fontosságunknak a tudatában beszélünk itt. Tehát e, itt ez az 540 millió állampolgár nem áll ott és azt várja, hogy mi vajon ott e, a lovainkon megjelenünk el a horizonton, hogy megmentsük őket. Tehát e, tulajdonképpen ezek mind marginális kérdések, itt a fontosakról kell beszélni. Eh, a beszédemben elmondtam, hogy sok hét, ez kevés ehhez, és igaza van Helmennek, hogy a globalizációs alap nem oldja meg az összes munkanélküli oktatási kérdését, de mégis minden intézkedés fontos, eh, mert elérelünk vele sok embert, és pont azoknak fontosak lehetnek ezek az intézkedések. Ez nem váltja ki a nemzeti intézkedéseket, hanem a kettő együtt eh, érhet el valamiféle hatást. Lennasszony. Köszönöm, nem akartam szólni, de Helmer után el kell mondanom, hogy lehetne, hogy nem mondják meg a problémákat, de miért is várnánk? Akkor, hogyha itt vannak az alapok, és nem használjuk fel, pont ezt akarjuk megtenni, hogy megváltoztassuk a szabályokat úgy, hogy azok, akik kiszorultak a munkapiacról az Európai Unióban, valamiféle segítséget kapna, kapjanak az átképezésükhöz. Az ö, szabályok megváltoztatásával teszük számukra elérhetővé ezeket a pénzeket olyan embereknek, akik ö, a recesszió miatt ö, elvesztették a munkájukat. És az a fontos, hogy ezt gyorsan elérjük annak érdekében, hogy ezt a pénzt fel lehessen használni választóink rész, részére, akik azért szenvednek, mert munkájukat elvesztették. Elnök, köszönöm. Többen nem kértek szót. Nem tudom, hogy megadnám a bizottságnak. Stanner azt mondja, a szó. Kérem, foglalja össze a vitát. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy hozzászóltak, elmondták a véleményüket. Mi magam is nagyon örülök, hogy ez a dosszié, amely nehéznek tűnt az elején, tényleg úgy tűnik, hogy egy szerencsés véget ér. Hangsúlyozni szeretném persze még egyszer, hogy a gyors eljárás számunkra is nagyon fontos. Éppen ezért vontam vissza ilyen sok módosító indítványt. Remélem, hogy itt a szakbizottságban ezt a három-négy pontot támogatni tudják valamennyien úgy gondolom, világossá vált, ezek csak arra szolgálnak, hogy ez az alap hatékonyabban és gyorsabban lehessen kezelhető, nem nehézségekről van szó, amelyeket mondjuk a bizottsággal szemben szeretnénk itt kialakítani. Távolról sem ez volt a célom. Első hozzászólásomra szeretnék itt emlékeztetni, de azt gondolom, jó úton járunk, Tárgyalunk az Európai Bizottsággal és a tanácssal, aztán, hogy a tanács mit dönt, illetőleg, hogy hogyan áll hozzá a dologhoz, egyenlőre úgyse tudjuk, de azt gondolom, hogy mi jó munkát végeztünk, a munkavállalók érdekeit mi óvjuk, és hát ez a dolgunk, a szociálpolitikával foglalkozó szakbizottságként kívánunk működni. Köszönöm én is, ezzel lezárom a vitát. Holnap erről szavazunk. Most pedig következő napi rendi pontunk. A várandós, a gyermekágyas, a szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását öntöző intézkedések. A felelős szakbizottság a Nőjogi Szakbizottság. Madeira asszonyi a szó. parancsolja Jamaila. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hittem, hogy ez a megerősített együttműködés keretében történik. Nos, ez a ö, ö, jelentés már eléggé ö, meglepő volt sokszor, tehát voltak ö, jobb és rosszabb időszakai, már igazán sok mindenen átment. Ö, Először is szeretném megköszönni a kollégáknak, akik hozzájárultak ehhez a vitához és a jelentéshez is. Nagyon érdekes volt a módosításokat áttekinteni. Maga a vita is nagyon érdemes és érdekes volt. Úgy tűnik, hogy a megfelelő úton járunk már, és a bizottságnak az alaphozzáállását osztja a legtöbb képviselő is. Hiszen ez egy nagyon érzékeny, eh, fontos kérdés az egész Európai Unió számára. Minden esetre, ahogy a dolgok alakultak, megpróbáltunk különböző kompromisszumos indítványokat összeállítani, bár ez nem mindig volt könnyű. Ugyanis a szöveg az maga eléggé magától értetődik, vetődő, és ezért a mi javaslataink sokkal bonyolultabbak is lehetnének, de hát eh, most pozitívnak néznek ki. Bizonyos eh, módosításokkal kapcsolatban, eh, amelyek hát azért kicsit túllőttek a célon, tehát olyan kérdéseket fogalmaznak meg, amelyel valószínűleg legtöbben nem értenének egyet. Például Stauner asszony és Thomas Mann úr módosításait illetően, tehát például Thomas Mannnak a módosítása eléggé nehezen illeszthető be a jelentésnek a szellemébe. Ugyanis a bizottságnak az általános érzését sem igazából tükrözik. Nyilvánvalóan majd a megfelelő időben mélyreható vita lesz ezzel kapcsolatban. A 40-es módosítást illetően, ahol konszenzust kellene elérni, szeretném megkérni Stauner asszonyt, hogy egy kicsit világosítsa meg számunkra ezeket a kérdéseket, ugyan, ugyanis ezek jó célkitőzések, de a kérdés felmerül, hogy ebben a kérdésben valóban segítenek el. Tehát kérem szépen, hogy itt ezt a 40-es módosítást magyarázza meg nekünk egy kicsit mert ez segítene abban, hogy a, a holnapi szavazásra ezt rendbe hozzuk. A portugál változatot nézem most, majd megnézem a franciát is, de az én 43-as módosításom ban van egy hiba. Itt a fogyatokkal élő anyákról van szó, ez itt a portugál változatot illeti csak, tehát ezt itt óvatosan kellene kezelnünk. Nem hiszem, hogy a többi nyelvben ez problémát okozna. Szerintem a francia és az angol változat helyes, de minden esetre a portugál szövegen változtatni kell, ezért szóbeli módosítást nyújtottam be. Tehát Stauner asszonytól azt kérném akkor, hogy a 40-est világosítsa meg számunkra, mert nem igazából értem. Köszönöm, Medera asszony. Stauner asszony a szó. Köszönöm szépen. Madéra kolléganő és más kollégák ha jól értettem, akkor megállapodtunk mi ketten, a jelentés készítője meg én, hogy mi a helyzet a 12. és az 53. vagy az én módosító indítványommal. Itt találtunk egy kompromisszumos indítványt, aztán egy további javaslatot is készítettem egy kompromisszumos indítványra, amely az anyasági segély megosztását a szülés előtt és utáni időszakra osztja fel. A 37-es és 40-es módosítóindítványban tűnik ez fel. Ne. Madeira is támogatja ezt, ebben egyet tudunk érteni, mert ha jól tudom, mindketten úgy véljük, hogyha az történik, amit az Európai Bizottság akar, hogy az anyasági védelem megosztását teljesen nyitva hagyjuk, akkor elképzelhető, hogy bizonyos szakmában a munkaadó adott területeken tehát nyomást gyakorol az állapotos a várandós nőre, hogy az anyasági szabadságot szülés után vegye csak ki bár tudjuk, hogy egészségügyi egy egyéb okoknál fogva igenis észszerű, hogy már a szülés előtt is elmehet ilyen anyasági szabadságra. Ha jól értettem a 37-est, a 37-es indítványt, amit a jelentés készítője készített, most ebben egyetértünk, de én is készítettem egy módosító indítványt, erre viszont nem kaptam választ a jelentés készítőjétől egyelőre Erről viszont még tárgyalhatunk is akár. Aztán van egy 48-as számot viselő módosító indítványom. Nos, kollégák, nagyon fontosnak tartom, hogy a felmondásra szembeni védelem, az anyasági védelemmel ne járjon rögtön, hanem azon nyúljon túl egy kicsit, hiszen mindenki tudja, aki anya és dolgozó anya, hogy aki mondjuk például a Németország ilyen védelmet igénybe vette, akkor mindenki tudja, hogy ha az ember visszatér a munkahelyére, mondjuk az első hetekben még lehet probléma, gyerek elhelyezéssel adott esetben gyorsabban haza kell menni, és ha itt a felmondásra szembeni védelem nem áll fenn, akkor mi történik, akkor a munkáltatónak, én most nem állítom, hogy minden munkáltató rossz, tehát az első két hétben, vagy akár több hétben is, úgy gondolom, amíg a dolog bejáratodott a gyermek elhelyezéssel, kapcsolatban, hát lehet ok arra, hogy mondjuk a munkáltató felmondjon valakinek. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy mondjuk az anyasági védelemnél négy hónappal tovább tartsuk fenn a felmondással szembeni védelmet. Ez lenne az én fő témám. Aztán, kedves kollégák, már valahol unom is szinte, de azért még egyszer mondom, hogy mindenki felfogja Arról van szó, hogy a módosító indítvány, Mann kolléga módosító indítványa mellé odaírtam a nevemet, ez nem az én hibám, hanem a titkárság egy hibája, eltekintve az 55-ös közös indítványtól, gyakorlatilag arról van szó, hogy man kolléga egyetlen módosító indítványát sem támogatom. Ezt még egyszer mondom, rögzítem, ez így kiment, véletlenül, de nem az én hibám volt, és utóbb nem lehetett módosítani. Tehát még egyszer mondom, tehát ez a helyzet, a frakcióm véleménye is ez, hogy az 55-ös indítvány kivételével gyakorlatilag Thomas Mann egyetlen módosító indítványát sem támogatom. Szerintem ez érezhető, látható. A jelentés készítője is említette, hogy ez abszolút ellene szól amit, annak, amit én képviselek. Köszönöm szépen, Bosó Józóri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A B kompromisszumot illetően két megjegyzésem van. Először is az érdekelni, hogy ebben a jelentésben mi a helye ennek a kompromisszumnak. Ez ugyanis a munkahelyi biztonságról és egészségről van szó, a várandós, vagy szoptató, vagy gyermekágyas nőkről. Hát ennek mi köze ennek a kettőnek egymáshoz? Lehet, hogy ez fontos kérdés, lehet, hogy az emberek megnyugszanak, ha ezt látják, de hát szerintem itt ebben a jelentésben nincsen helye. Ugyanakkor ha a jelentéstevő akármilyen okból, hiszen ő a jelentéstevő, úgy érzi, hogy ennek bizony itt a helye, akkor azt szeretném javasolni, hogy egy kicsit megváltoztassák ezt a megfogalmazást szóbeli módosítással. Mert ha csak nem tévedek, a parlament nem írhatja elő a tagállamoknak, hogy mit tegyenek a nyugdíjjogosultságokat illetően nem mondhatjuk azt, hogy nekik ezt és ezt, azt kell biztosítani, ugyanis a nyugdíjjogosultságot illetően nekik van illetékességük. De ahogy mondtam, hogyha a jelentéstevő ragaszkodik ahhoz, hogy ezt itt maradjon, akkor egy módosítást, szóbeli módosítást szeretnénk benyújtani, tehát, hogy a figyelembe vegye, hogy a tagállamoknak talán biztosítani kellene, és akkor ez így megfelelne. Köszönöm. Köszönöm én is, mondja az elnök. Az előadónak kell most válaszolnia ezekre a kérdésekre. Zsamila. Köszönöm, elnök úr. Stauner asszony megjegyzéseihez a következőket mondanám, különösen a 48-as módosításhoz. Ezt eh, megvilágította számomra, és teljesen elfogadhatónak tartom, támogatni tudom. Na most eh, a 40-es módosítást azonban ezt módos, még meg kell vizsgálnunk a szavazás előtt, hiszen a, az, áll, az forog a kockán, hogy meghatározzuk a minimum vagy maximum szinteket, minimum vagy maximum szinteket, de úgy tűnik, hogy egy hullám hosszon vagyunk. Tehát ezt gyorsan el tudjuk intézni, nem részletkérdés, hanem Szerintem erre egy kompromisszumot tudunk létrehozni. Ami a nyugdíjjogosultságot illeti, valóban nem központi kérdése ennek az anyagnak a nyugdíjjogosultság, de a munkabiztonság tekintetében a stabilitás, a szociális védelem kérdését veti föl. Nem akarunk beleavatkozni a különböző európai rendszerekbe, ezek tagállami kompetencia, de szeretnénk aláhúzni azt a minimumot, hogy a tagállamok is soha nem áshatják alá ezeket a jogokat, és az EU jogait, a állampolgárok jogait, mert tudjuk, hogy mi történhet, És ez nem részletkérdés, ennél sokkal több. Az embereknek bizalommal kell tekinteni a jövőbe. Olyan mutatóink vannak, amelyek rámutatnak, hogy a társadalom legszegényebb rétegeit az idős hölgyek, és nem szeretném, hogy az jövőben is így maradna, és egy, gondolom, hogy a, a tagállamok is egyetértenek, hogy nem szabad olyan intézkedéseket megalkotni, amelyek ezt alássák. lehetővé kell tennünk egy kis mozgás, mozgásteret, amelyen belül a tagállamok átültetik ezeket a e, szabályokat. E, meg kell egy minimumot határozni, ez nem csak nyelvi kérdés. Lehet, hogy másképp is meg lehet ezt fogalmazni, és azt megköszönném. Söter asszony két szót. E, lezártam a vitát, ugye megadom önnek a szót, de volt lehetősége szót kérni korábban, mielőtt e, Jamilának megadtam a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm, elnök úr. Egyetlen kérdést szeretnék feltenni. Nem világos számomra, hogy a 21-es módosító indítványt miért utasítja el? El tudja mondani? Okay, then I give the floor. Akkor újra megadom a szót eh, Jamila asszonynak, hogy fegy, zárja le a vitát. 31? A 31-es hangzott a kérdés. relativamente à, questão 21, e um, eh, se o colega, acha que a questão... A 21-es, igen. Matthews úgy, úr úgy gondolja, hogy ez nem tartozik ide. De én azt gondolom, hogy teljesen elképzelhető, eh, teljesen jól meg lehet ezt érteni, de mégis nagyon nehéz ezt ide beilleszteni. nem gondoltam arra, hogy ezt valahol máshol kéne beilleszteni, de hogyha ott van nekünk az 58-as módosítás, és amit itt támogatok, akkor gyakorlatban ugyanúgy fel lehet azt használni, mint a 21-es módosítást. A szervezetek, társulások, jogi személyek, melyek nemzeti jogszabály alá esnek, nekik ugyanazokat a feladatokat kell végrehajtani, mint ami az 21-esben szerepel. A 2058-as sokkal világosabban fogalmaz a jogszabályt illetően, és azt, hogy mit tesz, miként tudjuk mi megvédeni az érde, a, a kérdéses csoport érdeke, érdekeit. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatos vitát lezárom. Holnap szavazunk. Most pedig a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítése következik. Az előadó Jean Lambert parancsolja. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek, sokan voltak, akik módosításokat nyújtottak be ehhez a jelentéshez. Különösen a tartalmukat illetően <clears throat> azt mutatja, hogy együttműködést céloztak meg a szavazó listát illetően. Tehát kompromisszumokat próbálok megtalálni. Már is sikerült néhányat elérni, például az A, amely a szociális támogatás, segítségnyújtás, a munkaerőpiac folytatott tevékenységeket illetően aztán a B, a szociális szolgáltatások és az általános érdekű szolgáltatásokat, illetve a D, amely az oktatáshoz való hozzájutás, és az E, amely az ütemtervel kapcsolatos, tehát az aktív integrációt illetően, és a helyi hatóságokat is említik itt. Az többi módosítása kapcsolatban vannak problémák, különösen a C-vel kapcsolatban, a megkülönböztetés elleni jogszabályokat említi. A C-vel kapcsolatban a végrehajtást illetően, tehát a már meglévő jogszabályok végrehajtását illetően sikerült egyességre jutnunk, de véleménykülönbség mutatkozik annak a hatáját illetően. Elnézést kérek. csütörtökön szavazunk erről a kérdésről. Tehát a kompromisszumokkal kapcsolatban az én nézetem az volt, hogy ha szóbeli módosításokról van szó bizonyos részletekkel kapcsolatban, akkor úgy kellett megoldanom, hogy ne lehessen egy képviselőnek kifogása, amikor a többiek pedig egy véleményt szeretnének elérni. Tehát, ha vitás ez a szóbeli módosítás, akkor megpróbáltam ezt elkerülni. Tehát az a kapcsolatban 74-es Lintől ezt a, ennek a kiterjesztését támogatja, és szerintem ezt fogadjuk el a 88-as harmadik részével szemben, mert ahhoz szükséges lenne szóbeli hozzá tétel. Tehát ezért vannak különböző változatok. Lehet hogy a végén a megfogalmazás nem lesz különösebben szerencsés, mert lesznek átfedések, de ez még mindig jobb, mint hogy szóbeli módosításról legyen szó, mert ezt én nem igazán preferálnám. És az F-fel kapcsolatban is, ahol a sérülékeny, a kiszolgáltatott csoportokról van szó, és ez történt. Itt a preambulum bekezdések meghatározásaival foglalkozunk, a 66-os módosítás részletesebben foglalkozik ezzel. A többi területen, tehát például a hatos bekezdéssel kapcsolatban nehéz volt kompromisszumot találni. Itt egy a javasolt irányelvről van szó, tehát nincsen most kompromisszum, tehát a szavazó listán választani lehet az igen és a nem között. És hogyha az emberek akkor el akarják hagyni, akkor megvan a lehetőségük arra is, hogy mással helyes teljesítsék például az Európai Szegénység elleni harc éve. Aztán vannak még kérdések, ahol a tagoknak a véleményére is hallgatnék. Itt a megfogalmazásokról van szó. Én, az én jelentésem az a minimális jövedelemről szólt, tehát a minimálbérről, itt a minimál, és itt a megfelelő jövedelem támogatásról volt szó. A minimális jövedelem a bizottsághoz különböző megfogalmazásokban jutott el. Hát tulajdonképpen az egyszerű csere nem túlságosan könnyű, ugyanis vannak olyan módosítások, amelyek ezt javasolnák, de tulajdonképpen a módosításon belül is vannak új gondolatok, és ez azt jelenti, hogy nem csak egyszerűen kicserélnénk az egyik megfogalmazást a másikra, hanem például az ötös hatos bekezdésben megváltoztatjuk az egész bekezdésnek a jellegét. Tehát a vita fényében itt a 34-es módosítás, az tulajdonképpen segít abban, hogy igazából megértsük, hogy mit jelent a megfelelő jövedelem. És mindannyian ezt szándékoltuk, bárhogy is fejeztük ezt ki. De a kompromisszumok amelyek ugye a jövedelem támogatást a minimális jövedelemmel szembe helyezik el, és itt említettem a 34-eset és, és a többit, ezekkel kapcsolatban szeretném felhívni a képviselők figyelmét erre, és ugyanakkor szeretném megköszönni a segítőkész hozzáállásukat, még hogyha nem is értünk el egyetértést, azért pozitív volt a segítségük. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt a hozzászólóknak szót adok. A független önkormányzatú szakszervezetek küldöteit, valamint a munkajogi szakbizottság vendégei ők ma. Köszöntjük őket. Eh, a felszólalók listáján először Linnasszony, és aztán Buszri Matthews úr kért szót. Linnasszony, köszönöm szépen. Hadd köszönjem meg az önök együttműködését, és köszönöm, hogy jelezte, hogy támogatja majd a módosításaimat eh, a kötelező nyugdíjba vonulási kor illetően. Az egyetlen véleménykülönbség a minimálbérről szól. Nagyon támogatom én a minimálbér fogalmát, ahogy ezt a tagállamok is meghatározták, és nagyon fontos elmondani, hogy nagyon nehéz volt, és önök is tudják, amikor kompromisszumot javasolt, hogy a minimálbérről szóló irányelvet javasolni EU szinten Szerintem nem ez a megfelelő mód. Elkötelezett vagyok az iránt, hogy meggyőzem a tagállamokat arról, hogy mindenki dolgozza ki a saját minimálbér szintjét, ez a fontos. Amalánka 34-es módosításával kapcsolatban azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó javaslat, és ezt támogatni kell, mert nem szabad E, ezt EU szinten meghatározni, hanem elvekben e, támogatjuk a minimálbért, e, így lehet garantálni azt, hogy bárki, akinek nincs munkája, annak van valamiféle fenn, létfenntartási szintje a szegénységi szint fölött, erre kéne törekednünk. Véleményem szerint ez olyasmi, amit támogatást érdemel, és amikor mindannyian fel tudunk sorakozni e mögött, és nem EU szinten vizsgáljuk ezt, akkor az a fontos, hogy a lehető legnagyobb konszenzust érjük el. Ugyanez vonatkozik a diszkrimináció ellenes kérdésekre is, amiket beillesztettem. Nagyon fontos, hogy a kirekesztett emberek különböző aspektusokban vizsgáljuk meg őket, mert lehet, hogy ők fogyatékkal élnek, vagy más szexuális orientációjuk, vagy más hittel rendelkeznek. Nagyon fontos, hogy ezt beérezzük minden e, szociális integrációról szóló jelentésben annak érdekében, hogy mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön, és senki ne rekesztődjön ki e, a megfelelő életmódból, hanem a bármilyen szolgáltatáshoz való hozzájutásból sem. Ezért nagyon örülök, hogy támogattak ebben, de tudom, hogy vannak eltérő vélemények a szakbizottságban és a parlamentben is. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök, Bushel Matthews úr, és utána Apatopoulos asszony. Bushel Matthews úr, parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr. A frakcióm is támogatja a bér szintjét, de nem EU szinten, hiszen az nem jutná át a tanácson sem, és nem szabad ebbe az irányba haladnunk. Jean, mm, remélem, hogy nem fogja ezt azonnal lesöpörni az asztalról. Van egy szóbeli módosításom, amit szeretném, ha meggondolna. Ez pedig a B kompromisszum közepén van, amely arról szól, hogy az EU keretirányelv mit tesz. Az a mondat, amely az univerzális szolgáltatási kötelezettségekről szól, ezzel nincsen sok gondom, de szeretnék valamit elmondani. A mondat első fele elmondja, hogy haladásra van szükség, és ez nagyon helyes, hogy ez egy tény, haladást kell elérni, ebben egyetértünk nem értünk egyet abban, az, hogy ez egy tény, hogy az a válasz, hogy ezt egy EU keretben kell elérnünk. Lehet, hogy az a válasz, hogy az emberek mit gondolnak, e, de ez a válasz azonban technikailag nem helyes. A mondatnak els, e, első fele így kell, hogy hang, hangozik, hogy fejlődése van szükség, de of action to establish an EU framework directive to guarantee these rights így kéne um, módosítani az elhangzott szöveget. Szeretném megkérni, hogy a, a félreértés elkezdése végét gondolja végig azt, hogy a mondat első fele, amely hivatkozik az univerzális szolgáltatási köt, kötelezettségekre, és a második fele, amely ezeket a jogokat garantálja, és a kötelezettség az nem jog az kötelezettség a szolgáltatás nyújtónak a kötelezettsége, és itt némi terminológiai zavar lesz, ezt tisztázni kell anélkül, hogy az üzenetet megváltoztassunk. Tehát egy kis igen szeretnék mondani erre. Köszönöm. Köszönöm én is. Pania Topolos asszony, és utána Franka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy egy ilyen fontos témában a kirekesztett személyek bevonása rendkívül fontos, és itt ehhez szükség van egy közös irányvonalra. És ha már a szegénység elleni küzdelem európai évéről beszélünk, akkor ragadjuk meg az alkalmat, hogy üzenetet küldjünk a polgárok felé ebben a kérdésben. Arról van szó, hogy ebben a témában ugyanazokat a célokat követjük valamennyien. Éppen ezért nagyon fontos az is, hogy a szöveg jó legyen. E, nem kell itt ismételgetni a dolgokat a szövegben, nem kell újra és újra hivatkozni arra, amiről már döntés született, vagy ami már él ez azt is jelenti egyben, hogy a különböző irányelvekben szóba kerültek az egyes pontok, mm, és ha már egyszer megemlítettük, miért kell újra, újra visszatérni például a családon belüli erőszak kérdését, a kábítószer kérdését. Túl gyakran vették fel, az ember így elveszíti a célt a szem elől, vagy éppen ezért azt gondolom, hogy egy kicsit ö, átláthatóbbá, tisztábbá kéne tenni a szöveget, például ami a minimálbért illeti, minimális jövedelmet illeti. Az Európai Parlament, ha már egy jelentést készít a szegénység elleni küzdelem Európai évében, akkor persze ez egy fontos dolog, de azért nem csak a jövedelem számít. Ezen túl kell mennünk. Az emberhez méltó körülmények közötti élet összességében, és a jövedelem az egyik tényezője ennek, és ha egyéb tényezők hiányoznak, akkor tulajdonképpen ez önmagában nem elég, nem állíthatjuk, hogy így elérnénk a célunkat. Éppen ezért kielégítő pénzügyi támogatásról beszélünk, ahogyan a tanács is mondja ezt. Na, itt gyakorlatilag arra is törekedni kell, hogy egy fogalmat használjuk, mert ez is mutatja, hogy közös cél érdekében dolgozunk. Az érintett tagállamnak a kielégítő pénzügyi támogatást kell biztosítania, ehhez megvannak a saját előírási feltételei, nem elég itt egy irányelv, mint ahogyan Bush és Matthews ezt mondta. Hogyha ezt szem elől tévesztjük, akkor gyakorlatilag a fő célunkat tévesztettük szem elől. A, ugye a, a munkaerőpiacon kívülre szorultak visszavezetés a munkaerőpiacra a cél minden esetre azt is mondtam az előbb, hogy a szöveget meg kell tisztítani a túl sok ismétléstől, megfelelő kompromisszumos indítványokat kell készíteni, de nem szabad ismételgetni, vonatkozik ez tehát a képzésre, továbbképzésre. Nyilvánvaló ez tagállami hatáskör, de azért nekünk is közbe kell szólni, de egyértelműen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fralanka, és aztán Cimmer asszony, parancsoljon. Ehm, Köszönöm szépen. Tulajdonképpen csak azért jelentkeztem szólásra, hogy Jint megkérdezzem, hogy mi is a helyzet most. Tehát a a minimál jövedelem támogatásával ebben a témában, de tulajdonképpen az már utalt az én módosító indítványomra a 34-re is. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy ez tagállami hatáskör, ha valamilyen minimális jövedelmet vagy bért megállapítanak. Bár nem állítom, hogy az Európai Unió nem játszhat itt szerepet. Nyilvánvaló, hogy valamilyen eredményre kéne jutni ebben a vitában, hogy egy emberhez méltó alapjövedelmet hogyan lehet biztosítani. Bár a Topolosz kolléganőnek természetesen igaza van. Elnézést kérek, hogy az angol vált változatról, tehát az angol tolmácsásban nem minimál bérről van szó, hanem minimális jövedelem. Jó, természetesen minimális jövedelemről beszélek, nem bérről. Most, hogy a tagállamok felelősek ezért, rendelkeznek hatáskörrel ebben a kérdésben, ezt tudjuk, ezt kár vitatni, és a miniszterek tanácsában sosem sikerül megállapodást kötni egy európai minimális jövedelemről szerintem. De ez nem azt jelenti, hogy az Európai Unió nem játszhat szerepet. Igenis lehetőség van arra, hogy ebbe beleszóljunk. Egyéb pedig Pányar Popolosz asszony véleményét osztom, nem csak jövedelem kérdése ez. Alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, is szerephez jött a szegénység elleni küzdelemben. Minden esetre azon a véleményem vagyok, hogyha az ember nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amely nem éri el az adott ország átlag jövedelmének 50%-át, akkor szegény marad. Ez szerintem tény. Ennek ellenére köszönöm szépen Jean Lambert a jó együttműködést, például a kompromisszumos javaslatok kidolgozásával. Remélem holnap a szavazás rendben lesz. Mielőtt megadom a szót Cimel asszonynak, Svédben is zavaró a minim, minimálbér és minimál jövedelem fogalma, hiszen Svédbe, Svédben ez két különböző, hiszen két különböző dologról van szó. A bért a szociális partnerek szabják meg, a jövedelmet e, viszont egy megélhetési szintről van szó, tehát e, eléggé eltérő fogalmak ezek és ezt a e, helyi önkormányzatok határozzák meg. E, úgyhogy van némi zavar, de elég nagy különbség van a jövedelem és a bér között, ezt el akartam mondani. Hadd tegyem hozzá, mondja Linda asszony, hogy Mamelenka asszony a minimál jövedelemről és nem a minimál bérről beszélt, az angol tolmácsolásban folyamatosan minimál bérről beszéltök. Ezt szeretnék tisztázni, minimál jövedelemről kell beszélni itt. Cimer asszony. Nos, a minimálbér, minimális jövedelem kérdése bennünket is foglalkoztat már hosszabb ideje. Azokban a jelentésekben is, amelyeket az elmúlt hónapokban, években vizsgáltunk itt a szakbizottságban. Emlékezzünk csak arra a vitára, amit akkor Jean Lambert jelentésével kapcsolatban folytattunk, amikor egyik kollégánk azt mondta, hogy újra és újra ugyanazokat a témákat vizsgáljuk, és nem haladunk, és feltette a kérdést a kolléga, hogy mi az értelme egy ilyen jelentéskészítésnek. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos viszont, és Lambert azt, hogy szeretném támogatni az elvégzett munkáért, minden esetre a szakbizottságon belül fontos, hogy megismételjük az álláspontunkat egészen konkrét kérdésekben. Persze nagyon helyes, rendben van az, hogy nem kell ismételgetni mindig mindent, mert már sokszor elhangzott, de azért vannak dolgok, amelyek nem jelentek meg az európai politikában állandó gyakorlatként, és amelyekért harcolni kell még mindig, hogy az Európai Bizottság, a tanács, de akár még az Európai Parlament is alapvetésként kezelje őket, hát ha ez így nem megy, akkor újra is újra jelentésekben meg kell ezeket említeni. Éppen ezért történt, hogy módosító indítványokat terjesztettem elő, amelyek olyan álláspontokra vonatkoznak, amelyeket mi a szakbizottság jelentésén keresztül többséggel, kétharmados többséggel már egyszer a plénumtunk. Ennek ellenére valamennyien tudjuk, hogy itt a zavarban, a bizonytalanságban, itt a minimális jövedelem, a minimális bérekkel, a minimális biztosítási rendszerekkel kapcsolatban, vagy biztonsági rendszerekkel kapcsolatban újra és újra el kell magyarázni valójában mit is akarunk ezzel. Azért fontosak az indítványok. Ki kell jelenteni, minimális bérek, minimális biztonsági rendszerek, biztosítási rendszerek, ezek nemzeti témát adnak. Különböző, hogy hogyan alakulnak, hogyan tárgyalnak róluk, hogyan születnek meg a végén az egyes tagállamokban. Másrészt viszont világosá kell tenni azt is, hogy nem minden egyes minimálbér vagy minimális biztosítási rendszer képes arra, hogy az embereket megvédje minden egyes tagállamban attól, hogy szegényé váljanak. Vagyis kell egy minőségi kritérium, amely azt biztosítja, hogy olyan bérekről, olyan jövedelmekről kell beszélni, amely megvéd a szegénységtől. Éppen ezért ezt tudjuk megtenni az EU-ban, bizonyos standardekre szükség van hogy amik jelzik, hogy ezekkel nem csúszik le az ember a szegénységbe. Vagyis arról van szó, európai szinten is meg kell állapítani, hogy mikor szegény valaki, és a minimális jövedelemnél azt szoktuk mondani, az átlagos háztartási bevétel 60%-ánál van ez a jövedelmeknél, és a béreknél pedig 60% az átlag bérekhez képest tehát bizonyos nemzeti végrehajtásról, a nemzeti keretekről van szó. Szerintem ebben egyet tudunk érteni, és ezt világos definícióval, világos üzenettel el kell mondanunk ebben a jelentésből is, mert lassú vízpartot most ezt tudomásul kell venni. Tehát el kell mondani, támogatni kell a bizottságot, hogyha közös célokról van szó, a szegénység elleni harcban és a koordináció nyílt ronc eh, módszerének keretei között eh, értékeket képviseljünk a politikában, úgyhogy egyeztetünk a tagállamokkal. Ezért kérem a támogatást eh, az általam beterjesztett indítványokhoz a 42, 46, 57, 62, 80, 113 számot viselő indítványokról van szó. Ezek olyan szövegek, amelyeket mi szakbizottságként már valamikor elfogadtunk, és kétharmados többségként a parlamentben keresztül vittük őket, mégis szükség van rájuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomás Eszka asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr. Szeretnék a Cimmer asszony által is említett szempontra utálni, utalni. Tehát ösztönzés arra, hogy a minimális eh, jövedelmeket szabályozzuk a tagállamokban, jó ötlet. De a legtöbb tagállamban vannak már ilyen szabályozások, rendeletek, vagy a minimális jövedelmet szabályozok, vagy pedig vannak más jogszabályok, és pedig azt hallanom, hogy a család tagjainak mennyit kell jövedelemként kapnia. Tehát azt hiszem, hogy egy keret irányelvre van szükség ahogy azt az Európai Szociális Karta meghatározza. Tehát egy főre jutó jövedelemről van szó, vagy pedig átlagjövedelemről egy országban. Ez jó lenne ez a megoldás. És ez e, hasonló ahhoz, amit a 46-os módosításban is látunk. Tehát az aktív részvétel a munkaerő e, piacon az áll itt tehát nem lehet jó életszínvonalról beszélni, hogyha a, a megkeresett jövedelemből nem tudnak jól megélni az emberek. Köszönöm. Köszönöm én is. Többen nem kértek szót, ezért megadom a szót Jean Lambertnek, hogy összefoglalja a vitát. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azoknak a képviselőknek is, akik részt vettek a vitában nagyon érdekes, hasznos véleményeket hallottunk. A B kompromisszumot illetően, mivel itt nem csak az én döntésemről van szó, hanem azoknak is, akiknek a módosítását itt most taglaljuk. Tehát még a szóbeli módosítás, amelyet Filip javasolt, az sem törődik az első részével ennek a kompromisszumnak, tehát ezt meg kell vizsgálni. A tagállamok szem, szerepét illetően a bizottsággal szemben az nyilvánvaló, hogy a tagállamok állapítanak meg határértékeket, de a tanács javaslatában is, amely tulajdonképpen a legpuhább jogalkotás, belevonják a bizottságot is, tehát hogy bizonyos iránymutatásokat ők állapítanak meg. Tehát nem abszolút e osztja meg a feladatokat, de azért a tagállamok feladatáról is szólnak. A hatos bekezdésnek a sorsát már előre látom, de hát azért érdemes bedobni ötleteket, és megnézni, hogy vajon most sikeresek lesznek-e, vagy nem. Tehát, hogy kiállják-e a próbát. Jó, hát ez a, a, ugye arról van szó, hogy elegendőt keresnek az emberek, hogy megélhessenek belőle, és nem a szegénység küszöböt érik el vele. Erről lehet szó. A képzéssel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy az európai szociális alap az EU-nak világos szerepet határoz meg és a képzésnek bizonyos irányát is, amelyért ezekből az alapokból fizetnek. De mi is felállítottunk priáritosokat a szociális alap összegeinek a pántlikázását illetően. Tehát láthatjuk, hogy a többség merre felé mutat a B kompromisszumot illetően, de hát itt nem az én döntésem fogja meghatározni, hogy mi történik. Köszönöm. Az ügyben holnap szavazunk, ezzel pedig a vitát lezárom. Most következik a 8-as és 9-es napi rendi pont a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és annak fakultatív jegyzőkönyvéről. Eh, Zseleva asszony az előadó parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak, akik módosításokat nyújtottak be, különösen az árnyék előadónak. Szeretném aláhúzni, hogy ez az első olyan ENSZ emberi jogi jegyzőkönyv, amelyet a közösség is tárgyal, és szem, emiatt ez egy jelentős első lépés. Szeretném önöket biztosítani, hogy számomra a fogyatékkal élő emberekkel folyó munka nem csak papíron történik, hanem ez az én mély meggyőződésem is. Hét ország ratifikálta ezt az ENSZ egyezményt, és csatlakozott a fakultatív jegyzőkönyvhöz is. Ausztria, Spanyolország, Magyarország, Szlovénia, Svédország, Németország és újabban március 3-án Olaszország. Nincsen gondunk a jelentésről és annak a fakultatív jegyzőkönyvével. Ennek az az oka, hogy mindkét dokumentumban azt gondoljuk, hogy a parlament elfogadta az ENSZ egyezmény tanulságait és a jegyzőkönyvét, de fontos, hogy aláhúzzuk a megvitatott kérdések eredményét. Szeretném megköszönni kollégáknak, akik a kezdeti szöveghez módosításokat nyújtottak be, semmiféle gondom nincs ezekkel most. Csak szeretném felhívni az önök figyelmét a a fenntartások visszavonásával kapcsolatos módosításra. Ez a hármas módosítás. Azoknak a kollégáknak, akik ezt benyújtották, azt írtam, hogy megkértem őket, hogy gondolják újra. A tisztázások után szeretném önöknek megmagyarázni, hogy A fenntartások visszavonása fe, újra megnyitja a 78-as irányelvet, az általános keret irányelvet, és annak érdekében, hogy ez összeegyeztet legyen az ENSZ egyezménnyel, azt mondták nekem, hogy a, ennek a 78-as irányelvnek az újra megnyitása és ellen, lelassítaná a folyamatot, az enszerűzmény lezárásának folyamatát. Ez csak egy megjegyzés, és erről tájékoztatnom kell önöket. Végül is szeretném megköszönni a kollégáknak és a szakbizottság titkárságának a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen! Köszönöm én is Zseleva asszonynak. Önöké a szó, mondja az elnök. Senki nem akar hozzászólni. Linda asszony, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a komoly munkát, és hogy ilyen szorosan sikerült együttműködni. Tudom, hogy voltak problémák, hiszen megváltoztattunk itt néhány dolgot. Bocsánat, valaki itt jelzett. Én vagyok az árnyék jelentést tevő, és ezért szorosan együttműködtünk, és azt hiszem, nagyon jó jelentést sikerült összeállítani. Valóban vannak problémák, de egyetértek azzal, hogyha a 78-as irányelvben mentességekről beszélünk, akkor túl gyorsan eljutunk odáig, tehát ezért ellene szavaznék. Nem azért, mint hogyha az ebben megfogalmazott érzelmekkel szemben állnék, valóban érdemes lesz majd később szavazni rá, de most ez fenntartaná ezt az egész eljárást. Itt arról van most szó, hogy azok az államok, amelyek nem ratifikálták, azok most ezt gyorsan tegyék meg, hiszen vannak olyan irányelvek, amelyek megérdemlik, hogy az emberek mellé álljanak, de hogyha nem ratifikálják, akkor tulajdonképpen nem érdemes mellé sem állni. De minden nagyon köszönöm ezt a munkát, nagyon jó dokumentumokat sikerült összeállítani. Köszönöm én is. Ehm, eh, eh, Elnök úr, nem akarok semmit sem hozzátenni a jelentéstevéhez. Eh, emlékezetem szerint volt a 40-es években egy ENSZ dokumentum, amely a fogyatékossággal élő embereknek a gazdasági és e, ipari életbe való bevonásáról volt szó, talán 48-ban, 49-ben volt szó. Nem tudom, hogy miért nem e, e, idézik ezt a szöveget. I don't know. Én sem tudom, mondja az elnök. Uh, inga több mások nem kétek szót, de igen, Richard Howey túl parancsoljon. Elnézést kérek, hogy késve érkeztem. Nem voltam itt az elején az előadásnak. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkát. Voltak olyan módosítások, amelyeken én is szerepet játszottam. Szeretném az Európai Parlament szerepét reflektorfénybe helyezni, tehát, hogy a tagállamokat sürgessük arra, hogy ezt az ENSZ egyezményt ratifikálják. Ezt már több év óta tettük, mi ott voltunk már a kezdeteknél is, az egyezménnyel kapcsolatban tájékoztatást kértünk. Tehát szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy fontos, hogy a tagállamok ratifikálják ezt az egyezményt. Ugyanis fennáll a veszélye annak, hogyha mi részes felei vagyunk az egyezménynek, akkor az, ember, az államok úgy gondolják, hogy ja, hát akkor ezt már megcsinálták. A 13-as módosítással kapcsolatban ez a diszkrimináció ellenes irányelvvel kapcsolatban ez az egész kérdés nagyon vitás kérdés, de azért nem szabad kitérni előle. Én az évek során olyan sok fogyatékkal élővel találkoztam, akik úgy érezték, hogy őket kizárták, elkülönítették a fővonalatú oktatásból nyilvánvalóan vannak speciális oktatások is számokra, de az, hogy ők választhassák a főáramlatú oktatást, az nagyon fontos kérdés. Tehát ezért fontos ez a diszkrimináció ellenes irányelv is. És a 11-es módosításban is szó van erről. A 15-ösben ha a bizottság reagálhatna erre a vitára, várnám ezzel kapcsolatban is a véleményét. Ahhoz, hogy ez az egyezmény valósá váljon, szükség van arra, hogy az elveit a valóságban is alkalmazzuk. Tehát ez nem csak a különböző főigazgatóságok számára fontos, hanem az egész bizottságnak fontosnak kell lenni, ugyanis az összes európai szakpolitikát ennek az egyezménynek a fényében kell megvizsgálnia, és ennek megfelelően alkalmaznia. Tehát ezért kérem őket fel arra, hogy ehhez szóljanak hozzá, ugyanis komolyan kell elkötelezni magunkat a megvalósítás mellett. Végül pedig szeretnénk a 16-os módosítással kapcsolatban a párizsi elvekhez ragaszkodni, ez pedig azt jelenti, hogy a fogyatékkal élőknek a szervezetei, és nyomon kövessék az, hogy végrehajtják ezt az irányelvet, de nem csak ők, hanem független szervezeteknek is ezt ellenőrizni kell. Ez nem csak EU szinten kérdés, hanem bizonyos tagállamokban kérdés, és lehet, hogy azért a bizottság erre is reflektálhatna a jelentéstevőt dicséri ez az egész jelentés, és azt hiszem, hogy a bizottságban nagy többséggel fogjuk ezt elfogadni. Ezek nagyon jelentés kérdések, hiszen a fogyatékkal élők már nemzedékek óta szeretnék ezt elfogadtatni, és ezért példát kell mutatnunk arra, hogy ezeket az elveket mi mindenütt megvalósítjuk. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó felszólaló. Átadom a szót eh, az előadónak, eh, Jeleva asszonynak, hogy foglalja össze a vitát. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Osztom az elhangzott véleményeket, és örülök, hogy ilyen sokan szólták hozzá. És szeretném még egyszer megköszönni ezt az értékes segítséget, hiszen ez támogatja a fogyatékosok melletti kiállásunkat, és az ez egyezmény melletti kiállásunkat is. Egyetértek azzal, hogy a jelenlegi végrehajtása ennek az egyezménynek és a fakultatív jegyzőkönyvnek nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy jelzést adjunk a parlamenti munka segítségével arra, hogy minél gyorsabban csatlakozzanak, ratifikálják a fakultatív jegyzőkönyvet. Hiszen ez az a dokumentum, amely az egyezmény végrehajtásával foglalkozik a lehető legteljesebb módon. Örülök annak, hogy sikerült kompromisszumot elérni, azt illetően, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy ratifikálják az egyezményt teljes formájában, és a fakultatív jegyzőkönyvhöz is csatlakozzanak. Egyetértek Howitt úrral abban, hogy a 15. módosítást ö, támogatni kell. Az előző ülések során világossá vált, hogy a, az irányelv és a jegyzőkönyv és az ENSZ egyezmény végrehajtását illetően világos jelzést kell küldeni, a tagállamoknak, és nem kell újabb témákat belevenni. A 78-as irány elvvel kapcsolatban ez lelassítaná ezt a folyamatot. Mindenesetre köszönöm a munkát, és remélem, hogy sikerül konszenzust elérni, és a többség azt fogja mutatni a fogyatékkal élőknek és a szervezeteiknek, hogy az ENSZ egyezmény végrehajtása céljából szorosan mögöttük állni, és reméljük, hogy ez és az európai választások közelebb hozzák az Európai Unióhoz az állampolgárokat. Tehát nagyon fontos, hogy ilyen jelzéseket küldjünk az állampolgároknak. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a vitát. méghozzá az ENSZ egyezményről, és annak fakultatív jegyzőkönyvéről. Holnap szavazunk róla. Van két ügyünk, amelyek folyton kegeték egymást. Az egyik a szociális biztonsági rendszerek koordinálása és annak végrehajtási eljárásai, valamint annak 11-es melléklete. Átadom a szót Lambert asszonynak, parancsoljon. Köszönöm, Ahogy a küldöttek is tudják, ez egy végrehajtási szabályzat, amely hozzátartozik a összehangolás rendszer koordinálásához. Ez az a rész, amely végre működőképes, reméljük, egy olyan rendszer, amely elektronikus információs cserét tesz lehetővé, tehát reméljük, hogy legalább kommunikálni tudja e, pontosabban és, meg, és gyorsabban kommunikálni tudja a jelenlegi helyzetet. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak és a módosítások benyújtóinak az együttműködést, mert hogyha holnap megszavazzuk a kompromisszumokat, olyan helyzetbe kerülünk, hogy második olvasatra egyetésre tudunk jutni a tanácssal nem tévesztettem szem elől az emberek támogatását a tárgyalások során, és nagyon remélem, hogy sikerül erről lépnünk. Ami a módosításokat illeti, amelyeket én nyújtottam be, és más küldöttek, most már megállapodtunk a határidőkről, nem az, ez nem felel meg annak, amit reméltünk, de a rendelet hatókörében lehetővé teszi, hogy kifinomítsuk ezeket a rendszereket. Ami a határidőket illeti, elköteleztük magunkat az F és C kompromisszumos, a hat a preambulum bekezdés tekintetében. A tagállamoknak be kell tartaniuk a saját határidejüket, és az ajánlás az, hogy ezt a határidőt ezen határidőn belül válaszoljanak mindazokra a tájékoztatásokra, amelyeket kértünk, vagy más intézmények kértek. Ajánlások tekintetében ez az, amit el tudunk érni, és azok a tagállamok, amelyeknek még nincsen határideje, azoknak ezt meg kell határozni. Javasoltuk a 11-es módosítást, azt a követelményt, hogy megvalósítsuk a megvalósítási rendelet, tehát és tájékoztatást kérünk arról, hogy a határidőket javították-e információcserét életen, ezt a tanács elfogadta, e, és tudjuk, hogy így legalább tudjuk, hogy javulnak a dolgok vagy sem. Ami pedig az információt illeti, amelyet e, az érintettekhez eljuttatnak, itt a parlament nagyon e, fontos dolgokat tett hozzá, nem csak a kommunikációról van szó intézmények között, hanem az egyének között is. A 21-es preambulum bekezdésben a hatos módosítás azt mondja el, hogy milyen kategóriák vannak, kiről van itt szó, nem sikerült teljes definíciót elérnünk, mert ez az szerint változik, hogy milyen társadalombiztosítási rendszerről van szó, de legalább most már jelzik a 21-es preambulum bekezdésben. A 3.1-es cikkben tovább lép a rendelet az információ és a felhasználóbarát szolgáltatások tekintetében. Ezek az alapvető pontok, amelyről tájékoztatni akarjuk a közvéleményt. És némi vita után találtunk megoldást Eh, arra a kérdésre, amely a kihelyezett munkavállalókkal foglalkozik, a kölcsönzött munkavállalókkal. Őknek, nekik információt kell nyújtani a rájuk vonatkozó eh, jogszabályokról, amely a két intézményre vonatkozik, a kihelyező és a kölcsönző intézményre vonatkozóan. Ez a javaslat bekerül majd az 51-es cikkbe, ez az a cikk, amely a kihelyezett munkavállalók a kölcsönzött munkaerővel foglalkozik. Erről sokat vitáztunk a tanácssal, és ez most és úgy gondoljuk, hogy ez egy jó hely, itt kell ezt elhelyezni, és ez összekapcs rögtön összekapcsolódik az a problémával, amelyet a kollégák is meg akartak van elnézést, már nem tudok jól beszélni most délután, mondja az előadó, legalábbis a probléma helyén próbáljuk a problémát megoldani. Ez egy nagyon apró lépés előre, de legalábbis az illető személyeknek segélyt nyújt, segítséget nyújt a 21-es preambulum bekezdésben, némi biztonságot jelent számukra, hogy tudhassák, hogy miről van szó, és milyen információt kell megkapniuk Eh, egyes csoportok, már, eh, frakciók már eh, elfogadták a kompromisszumokat, amelyeket a tanácssal letárgyaltunk, és remélem, hogy ez lesz az álláspontja a szakbizottságnak, és majd a parlamentnek is, hogyha erről szavazunk ennyi év után végre, valahára. Köszönöm szépen, hogy az elnök, megadom a szót Jan Krémers úrnak voorzitter eh, ik zou bijna in wielertermen willen gaan praten want jean en ik waren een soort. igen. Úgy beszélek, mint a bit kerékpár sportban, ugye mert tandemban dolgoztunk Jean és én itt a téma feldolgozása során. Viszont egy technikai jellegű megjegyzésem van még, mert a cím az eh, nem egészen ugyanaz de a két dosszié egymással kapcsolatban van. Éppen ezért valamennyire meg kéne változtatni a címet. Nos, akkor nézzük meg Jean munkáját. Arról szeretnék röviden valamit szólni. Azt hiszem, hogy egyértelműen áttekintette azt, hogy hogyan is, hogyan is igyekeztek kompromisszumot keresni, kompromisszumot elérni abban, hogy kezeljék a aggájainkat, a komprom... Első olvasatban úgy tűnt, hogy mindenek előtt a végrehajtási utasítások kapcsán, amely az, amelyek az intézmények közötti kommunikációra vonatkoznak, némi zavar volt, most sikerült ezt valamennyire tisztázni, ami azt jelenti, hogy a szociáldemokrata frakció részéről a, a Lembert jelentésben lévő kompromisszumot teljes mértékben támogatni tudjuk. Mi azt támogatjuk azt is, hogy a lehető leggyorsabban fogadják el. Még egy szót a jelentésről. Az információk rendelkezésre bocsátása a kiküldetésben dolgozó munkavállalókkal kapcsolatban ugyanúgy működik a határidőket tekintve, mint az egyéb információk. Mondjuk adott esetben egy országon belül, ahol dolgozunk, ez bizonyos értelemben logikus is így. Azt kell, hogy mondjam, sikerült haladást elérni a 18.-19. cikk kérdésében, de aztán átkerült ez a 15. cikkbe, és szerintem ettől lényegesen jobb. Akkor, ami engem illet ebben a munkában, egy korábbi ülésen már elmondtuk, hogy kompromisszumot tudtunk találni, a végén már csak egy véleménykülönbség volt a harmadik melléklettel kapcsolatban, mert néhány tagállam fenntartást jelentett be. Visszavonulót fújtak a melléklettel kapcsolatban, és voltak olyan tagállamok, amelyek viszont kiálltak mellette, mert a melléklet lehetőségeit még ki akarják használni. Ezek után bonyolult tárgyalások folytak arról, hogy mi lenne is a tartalma ennek a mellékletnek. Ezt követően azt mondtuk, hogy öt év múlva a melléklet felvizsgálatára kerül sor, ebbe belementünk, persze, ha egy csomó feltétel teljesül is. Ezek a feltételek mindenek előtt a mértéket, a költséget, a gyakoriságot érintik. És sok tagállam már elmondta, hogy a határidő, a felülvizsgálati határidő lejárta előtt ők töröltetik magukat a listáról, tehát ilyen értelemben nem lesz gond a kompromisszum elfogadásával. Ez azt is jelenti, hogy a következő ülésen minden bizonyal az egész csomagot el lehet fogadni. És ez szerintem nagy sikert is jelentene egyben. Köszönöm szépen. Ketten kértek szót. Stauner asszony és Gyuknevics asszony. Parancsoljon Stauner asszony. Rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani a gyümölcsöző együttműködésért. Arra szeretnék még hivatkozni, hogy a C és F kompromisszum megszünteti az aggájainkat, mindkét kompromisszumot el tudom fogadni, egyrészt a határidőről van szó, másrészt pedig a jelentés készítő, ugye már mondta az, Efről van szó, olyan tagállamokat érintene ez, amelyek még nem jelöltek ki határidőket a tájékoztatási kötelezettség kapcsolatban, hogy ezt vezessék be. Ez tehát a kompromisszum, és ez azt jelenti, hogy az összes aggályt ezzel sikerült kezelni, és szerintem a szubszidiaritás figyelembevételével tényleg a legtöbbet értük el, mindent elkövettünk, amit csak lehet. Ilyen értelemben teljes mértékben el tudom fogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Juknevics asszony következik. E, Köszönöm, elnök úr. E, Én is szeretném megköszönni Jean Lambertnek, hogy a munkát ilyen jól szervezte meg, és hogy konstruktívan tudott együttműködni a tanácssal és a bizottsággal. Szeretném ismételni, amit Lambert asszony már mondott, hogy a frakcióm támogatni fogja ezt a jelentést. Már írásos válaszomban is ezt megemlítettem. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra is, hogy ez a dokumentum épp annyira jelentős, mint a többi e, e, dokumentum, amelyről ma beszéltünk, például az Európai Globális Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos. Ugyanis ez a dokumentum is, ez az anyag is a szociális védelemmel foglalkozik. Amikor a tagállamoknak nagyon fontos illetékességet biztosítunk, amikor a szociális jogoknak az érvényesítéséről van szó egyik vagy másik tagállamban, és a tagállamok közötti konkrét esetek harmonizálásáról is, és mindez fantasztikus jelent, lehetőséget biztosít a tagállamoknak. Ezért nagyon fontos, hogy időben átvegyék ezeket a dokumentumokat. Ezért azok a javaslatok, amelyekben az áll, hogy a bizottságnak nyomon kell követni a tevékenységeket, az, és a, szociál, a társadalombiztosítási rendszereknek is az összehangolását, ez egy nagyon fontos kérdés. Épp ezért szeretnék gratulálni Lambert asszonynak, és amikor elfogadjuk ezt a jelentős dokumentumot, akkor valóban elmondhatjuk, hogy az Európai Parlament az emberek érdekében cselekszik. Csak hogy egy megjegyzést tegyek a kollégák felé. 1997-98-ban egy munkakonferencián vettem részt, ahol a 1408 felvizsgálata és egyszerűsítése volt a cél. És most erre azt mondom, hogy 10 évig tartott. Sokan nem vették észre, ami a, a, hogy milyen előnyökkel jár ez sok százezer ember számára, de voltak olyanok, akik egyszerűen se vették, hogy itt történt valami, és szerintem itt a parlamentben ez egy eredmény. Sok ember van, Jean is ezek közé tartozik mindenek előtt, akiknek köszönetet szeretnék mondani, de az, az Európai Bizottságban is sokan dolgoztak ezen. A régebbi kollégák, az újabb kollégák is részt vettek ebben. Minden esetre azt tudom mondani, hogy kiváló munkát sikerült befejezni. hiszem, büszkén mehetünk a választási harcba. Köszönöm szépen, kiváló munkát végeztek. Van az előadónak hozzáfűzni valója, Jean? Yes, Jean. Jean, parancsolj. Yeah, just a very short word. Egy rövid megjegyzésem lenne, csak köszönöm a kollégáknak, hogy megköszönték a munkámat, pedig hát ez kollektív erőfeszítés volt. Ugyanakkor a titkárságnak is szeretném megköszönni a munkájukat, és a bizottságnak is. Hiszen meggyőzőek voltak, és mindent megtettek, hogy ezzel az anyaggal előre lépjünk, hogy az, az állampolgárok számára ez rendelkezésre álljon. És köszönjük a segítséget. Tehát akkor feltételezem, hogy a holnapi szavazás előtt nem történhetnek szörnyű dolgok, és Strasbourgban is majd megszavazzuk. Köszönöm szépen az előadónak. Pontosan így fog ez történni holnap. Úgy hallottam, hogy nagy egyetértés várható. Köszönöm szépen. Erről holnap szavazunk, és ezzel a vitát lezárom. Most pedig a nap, utolsó napi rendi pont következik, mivel ma nem lesz koordinátori ülés, hiszen már megegyeztünk a titkárság kéréseiről. A na, legutolsó napi rendi pont a megújított szociális menetrend. A szó az előadói Szilva Pereira úré. Kedves elnök úr, kollégák, először is szeretném megköszönni a kollégáknak az részletét. A jelentésben legalább 200 módosítást nyújtottak be, amelyek nagyon megfelelnek az én elképzeléseimnek, eh, nagy szociális elkötelezettséget mutatnak eh, a jelen események tükrében. Én 22 módosítást nyújtottam be, és ezek révén tükrözni akartam a gazdasági és társadalmi válság következményét, amely alása Európa és a világ bizalmát. Minden módosítást alaposan átnéztem, számos különböző szakbizottságtól, származott az oktatásitól, a női jogitól, Környezetvédelmi Bizottságtól, és így tovább. A tárgyalások nagyon konstruktívak voltak, jó együttműködési szellem uralkodott, és nagyon örülök a végeredménynek a nagy állatlanságban. 26 kompromisszum és két szóbeli módosítás született. Megpróbáltam egyensúlyt alkotni a jelentésben, amely felvázolja az európai szociális nap, napirend eh, prioritásait. Eh, az A és B kompromisszummal egyetértek, próbáltam egyensúlyt teremteni az európai szociális modellek megerősítésének és modernizálásának tekintetében, különösen az egészségügyi ellátást illetően oly módon, hogy az ne hason ki a költségvetésre. Nagyon fontos, nagyon nagy szükség van a struktúrális alapok felhasználására, hiszen a szociális integrációt kell elősegítenünk, figyelembe kell vennünk a társadalmi kirekesztés és a e, szegénység elleni e, küzdelmet, az E O és C kompromisszumban e, figyelembe vesszük a nők helyzetét, akik szegénységbe szorultak, és ezek aláhozzák azt a tényt, hogy demográfiai kihívásokkal kell szembenéznünk, ez szerepel az F kompromisszumban is, amely tükrözi a többpárti egyetértést az ilyen érzékeny kérdésben, pontosabban abban, hogy e, az iskolát végzés előtt abba hagyó emberek e, kérdésével, akik nagyon fontosak a belső piacban. A H kompromisszum tükrözi az um, fogyatékkal élők integrációját a munkaerőpiacon, E, és nagyobb, e, amely nagyobb e, rugalmasságot teremt számokra. Az e-kompromisszum számos frakció egyetértését élvezi, arról szól, hogy munkahely teremtés érdekében reaktiválunk egyes embereket aktív integráció formában. A G, G kompromisszum, G kompromisszum a szociális piacgazdaság jelentőségét jelentős, hangsúlyozza, erről szól a Latoya jelentés is, mely hangsúlyozza az önkéntesség jelentőségét, a K a munkaerőpiacról és a kis középvállalkozások jelentőségéről szól, új módokat keres ez a bérstruktúrákra, például a profit megosztás formájában az F-kompromisszum, az eredet ország, származási országgal foglalkozik, ne felejtsük el, hogy a válság bizonyos ágazatokban egyensúlyt, felborította az egyensúlyt, ez pedig a következő a társadalmi párbeszéd jelentőségét hangsúlyozza, hiszen a bizamatalást a gazdasági válság, az, az ötös kompromisszum a nők helyzetét tárgyázza, és a következő pedig hangsúlyozza a a környezetvédelmi szakpolitikák fontosságát, hogy ezek egészítsék ki más intézkedések jellegét. Az F7-es kompromisszum a gazdasági válság következményeit vizsgálja a kohéziós politikákban, és tükrözi a sérülékenyebb csoportok helyzetét. A négyes kompromisszum más ajánlásokkal foglalkozik, Eh, és van még egy kompromisszum, eh, amelyet fel kéne venni a szavazólistára 70-75-ös módosításról, amely pedig a munkavállalók alapvető jogaival foglalkozik. Van van még néhány kisebb módosítás, amelyet mm, a jelenlegi válság fényében egyetemen meg kell fogalmaznunk, ezt próbálom elérni a jelentésben is. Európának nagyobb erővel kell felépnie, ezt próbálja elérni a jelentés is, mert nem akarjuk, hogy a válság alása a társadalmi békét, amit az elmúlt 50-60 évben éreztünk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Hárman kértek szót, Krémesz úr, Kötőasszony és Léder úr. Krémesz úr a szó. Or, or, Kötő, first. Oké. Okay. Pontosabban. Doar uh, câteva comentarii generale. Um, Először általános megjegyzéseim lennének. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a tárgyalások uh, bemutatásáért, de nem az eredményeket mutatta be. Támogatjuk a kompromisszumos módosításokat, a dokumentumokat illetően és a, az idézeteket illetően. Ugyanakkor vannak a preambulok bekezdésekkel kapcsolatban és a kompromisszumokkal kapcsolatban megjegyzéseink. De tulajdonképpen nem a frakciók közötti kompromisszumokról van itt szó, hiszen inkább olyannak látszanak, mintha megerősített módosítások lennének, amelyeket bizonyos frakciók támogatnak. Szeretném megkérni a jelentéstevőt, ugyanis számunkra ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az EPP a 40 eh, eh, os módosítást miért nem tudja támogatni amely a tagállamok jogalkotásának a tiszteletben tartását és a keretnek a tiszteletben tartását kéri, és hogy lehet az ilyet visszautasítani. Különösen, amikor egy preambulum bekezdésről van szó. Tehát nem egy bekezdésben lévő megjegyzésről. Köszönöm azt, hogy a 70-es és a 75-ös módosítással kapcsolatban sikerült utolsó pillanatban e, megegyezésre jutni a gazdasági szabadság és a szociális jogok kérdésében. Ugyanakkor az 60 5 és a 68-as módosításokkal kapcsolatban fenntartjuk a véleményüket. Ugyan nem tudtunk konszenzust elérni ezekkel kapcsolatban, de elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy a szocialisták és a jelentéstövők között hozzáállási különbség van. Mi a bizottságnak a javaslatát, kritik, javaslatához kritikusan állunk, az EPP ugyanakkor elégedettebb a jogi keret jelenlegi formájával. A 68-as módosítás egy jövőbeli irányelvet szeretne, amely szabályozza azokat a területeket, amelyekhez szüksége, amelyekre szükség van egy ilyen európai rendelettel kapcsolatban. A, a kompromisszumokat illetően az ellel kapcsolatban fenntartásunk van, ugyanis nem osztjuk eh, az ebben kifejtett véleményt, ezért nem támogatjuk. A többi kompromisszumos eh, indítványokat tudjuk támogatni, amelyeket a jelentéstevő megfogalmazott. Ugyanakkor a már említett pontokkal kapcsolatban a fenntartásukat továbbra is fenntartjuk, és Ján gondolom, hogy az én álláspontomat fogja hangoztatni. Köszönöm szépen, Krémers úr, és utána Leider úr. Yes, thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, mert Gabriele már nagyon sok mondat elmondott. Szeretnék visszatérni ahhoz, hogy ez a tanulmány mi lehet a hatása ennek a tanulmánynak. Szeretnék eh, visszamenni tavaly július másodikára, amikor eh, az anyag megjelent a megújított szociális menetrendről, hiszen mi, a mi frakciónkban nagyon sok kritika illette ezt. Azt gondoltuk, hogy eh, az egész bizottsági tanulmány kicsit későn érkezett és nekünk nem szabad ugye ezt a hibát elkövetnünk, mert sokkal ambiciózusabb menetrendre van szükségünk, ezért nagyon sok módosítást nyújtottunk be, amely úgymond szükséges ahhoz, hogy tartalmasabb legyen ez az anyag, és ezek a módosítások csak tisztázzák a szándékot, amelyet a szocialista frakció összekapcsolja a munkát az európai, az ILO munkájával. Nemrégiben kerestük fel az e, ILO-t, és hogyha globális szinten, hogyha lehetséges valamiféle e, három e, párt szintű egyezményt létrehozni, akkor mindenképpen lehetséges az, hogy ez kiindulási alapja legyen egy sokkal ambiciózusabb programnak. Ezek azok a gondolatok, amelyek módosításaink mögött állnak. Van még egy dolog, ami egy kicsit komplikált, mégpedig az, hogy Európában a szociális terep evolúcióját látjuk, és ez Eh, az egység és a diverzitás eh, kérdésében történt, a szociális politikák eh, tekintetében. Az, az egység azt jelenti, hogy az európai szociális jogszabályok alap gondolata az lesz, hogy tiszteletbe kell tartani a tagállamok jogszabályai kereteit. Eh, egy, ennek egyik eszköze a, a munka, munkavállalói jogszabály, a másik pedig a közös eh, tárgyalás. Az elmúlt években azt jártuk, hogy ez az egység a kiindulási pontja az ilyen szakpolitikának, és ez lassan megváltozott egy nemzetek fölötti magatartásá a bizottság részéről és az Európai Bíróság részéről, és azt gondoljuk, hogy, hogy furcsa, hogy ez az evolúció úgy zajlott le, hogy nem, nem volt mögötte politikai vita. Ez jelenik meg egyik-másik módosításunkban, ez az aggodalom. És ez vezet ahhoz a vitához, hogy ki eh, dolg, kifoglalkozik a különböző társadalmi-gazdasági ki, ki, különbségekkel a tagállamokban. A másik módosítás összekapcsolódik azokkal a kérdésekkel, amelyet a bizottság is felvetett az ötkönyvében, de amelyet senki nem követett, aminek semmiféle utókövetést nem kapott. Szeretnénk felkérni a bizottságot módosításaink révén, hogy szervezze meg ezt az utókövetést, mert az övkönyvnek vannak fontos részei a munkaerőpiac illetően, amelyeket ki kell dolgozni a közeljövőben, és az a célunk, hogy sokkal ambiciózusabb, nagyobb lélegzetű jelentéssel álljunk elő a parlament részéről, hogy megmutassuk, hogy nagyon sok munkát kell még elvégezni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, mondja az elnök, Leider úr, és utána Kusztasev asszony, parancsoljon Leider úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Különösen azt, hogy milyen légkörben tudtunk együttműködni a kompromisszumos módosításokkal kapcsolatban. Nagyon sok jelentős pozitív erőrepítést eh, tettünk. Aztán egy új kis elem is jelent meg. Tulajdonképpen a májusi csúcs jön, és ezért a bizottságunknak el kell gondolkodni arról, hogy jó, vannak olyan pontok, ahol szeretünk volna többet elérni, de érdekünkben áll, a, ennek a bizottságnak érdekében áll, hogy azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyeken már hosszú idő óta dolgozik, azokkal kapcsolatban pozitív jelzéseket küldjön a májusi csúcsnak. Óvatosan kell ugyanakkor előre lépni, nem szabad mindent belevenni a szövegben. Mondta Szilva Penede asszony is, hogy világos a szöveg, rövid szakaszok vannak benne, pontosak, tehát ne akarjunk túl sokat akarni, ami ezt a világos üzenetet elhomályosítaná. Remélem, hogy sikerült a jelentéstevével az általános érdeki szolgáltatásokat illetően például megfelelő kompromisszokat elérni, hiszen a figyelembe vette a jelentéstevő, hogy nem, a, nem lehet mindent kérni, és hogyha elérünk bizonyos módosításokat, amelyet tud támogatni a jelentéstevő, akkor hatékonyabban tudunk működni. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakom azokhoz, akik köszönetet mondtak. Én valóban azt gondolom, hogy voltak javítások, számos kompromisszumos indítvány, és sikeres minden esetre ezeket igyekezett jól az árnyék előadókkal egyeztetni és kompromisszumokat találni, ez egy dicséretes dolog. Maga a téma nagyon fontos, a szegénység valahol szégyen. Nem a szegények szégyen, hanem a politikusok szégyenen, mert nem vagyunk képesek arra, hogy fellépjünk igazán a szegénységgel szemben azt gondoljuk, ha minden embernek munkát adunk, és így a termelékenységet, a végtelenség növeljük, akkor megoldottuk a problémát. De én kifejezetten a 17-es módosító indítványban felhívtam a figyelmet arra, hogy az európai statisztika szerint a munkában állók 8%-át fenyegeti a szegénység. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a munka már nem véd meg a szegénységtől, tehát ez nem egy recept. És ami pedig krém szurat illeti, vele egyetértek, tehát a szociális politika túlságosan kevéssé ambíciózus, többet kell tenni, bár felsorolják, hogy kit fenyeget a szegénység, a bevándorlók, ugye a bevándorlók, akiknek nincsen dokumentumuk, jó, ez, ez nem elég így, tehát ők vannak a legalján egy listának. Már látjuk, hogy Spanyolországban, Dél-Olaszországban mi történik, hogy bánnak ott az emberekkel. Ez Európa szégyene, hogy ez a fajta rabszolgatartás előfordulhat Európában. Kaptam egy könyvet ajándékban nemrégiben, mint egy 500, és ez azt tartalmazza, 500 ezer ember jön, főleg nők, akiket szexuális rabszolgaként alkalmaznak Európába, tehát elképesztő számról van szó. Ezt jobban meg kell nézni. Utalni szeretnék még arra is, hogy a mi jólétünk mellett garantálnunk kell azt is, hogy minden ember méltóságban és szabadságban élhessen. Ez csak akkor működik, ha végre gondolunk arra, hogy egy minimális jövedelmet, egy alapbiztonságot mindenki számára garantálnunk kell. Nem fogjuk tudni megkerülni ezt. Hogyha azt gondoljuk, hogy a teljes foglalkoztatás útján ez megy, az egy illúzió újraelosztásra is szükség van, méghozzá egy teljesen más, egy sokkal igazságosabb adórendszerrel. Tudjuk, hogy a gazdagok, a nagy nyereséget bezsebelők nem igen fizetnek adót. Tehát itt sokkal többet kell tenni. Köszönöm szépen, köszönöm Pineda úrnak a az elvégzett munkát, de Krémer úr meggyőződésem túl keveset teszünk a szociálpolitikában, többet kell tennünk. Köszönöm szépen. Többen nem kértek szót, ezért átadom Szilva Penedeónak a szót, hogy foglalja össze a vitát. Parancs. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A, egy általános megjegyzésem lenne. Én ezt egy rövid és jól összefogott jelentésnek szántam, amely a kulcskérdésekre koncentrál. Semmi kifogásom nincsen a legtöbb javaslattal szemben, de hogyha egyre több dolgot sorolunk fel, akkor olyan, mintha egy bevásárlólista lenne. Említették az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO-t, és van egy bekezdés, amely arról szól, hogy a nemeknek és az alapvető emberi jogoknak a figyelembe vételétben lehetne különböző intézkedéseket tenni. De hát hogyha ehhez még hozzáteszünk, akkor tulajdonképpen csak ugyanazt mondanánk újból és újból. Tehát itt a méltek, méltóság teljes munkáról beszélhetünk, nemzetközi programokat emlegethetünk ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nincsen semmi kifogásom, de ha nem vigyázunk, akkor e, e, egy olyan jelentés lesz a végén, amely állandóan ugyanazokat a dolgokat emlegeti. Elsősorban a legfontosabb kérdésekre kell koncentrálnunk a legtöbb módosítása kapcsolatban nincsen ellenvetésem. De, mint mondtam, itt nem egy bevásárló listáról van szó. Nyilvánvalóan, hogyha mindent a legfontosabbnak jelölünk meg, akkor semmi sem lesz már fontos. Tehát így nem segítenénk a jelentésen. Megpróbálhatjuk egy kicsit átdolgozni, de nem hiszem, hogy az érdemi részt illetően vannak problémák. Egyetértek azzal, hogy a májusi csúcssal kapcsolatban a bizottságnak egy rövid jelentéssel elő kellene állnia, amelyben három-négy kérdést említünk. De hadd mutassak rá, hogy az ön javaslatait illetően, hölgyem, ahol a társadalombiztosítási rendszernek a fenntarthatóságáról van szó, ezek mind érvényes érvek, és igaza van hogy most olyan időket élünk, ahol pontosan ezeket kellene tenni, de a bizottság üzenete lényege is ez kell, hogy legyen. Tehát a szociálpolitikának kell a legfontosabbnak lenni. Minden eszközt ennek érdekében kell tenni de, mint mondtam, a jelentés szempontjából nem biztos, hogy ez a leginkább segítő hozzáállás. Ugyanis, mint mondtam, szeretném összefogottan kezelni ezt a jelentést. Köszönöm én is. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk ma. Ne öntsen több felszólaló, holnap szavazunk ebben az ügyben. Köszönöm szépen az önök érdeklődését. Holnap kilenckor kezdődik a szavazás, megköszönjük a tolmácsok munkáját, és ezzel a mai ülés lezártnak tekintem.